Bene. Bentrovati a tutti. Buonasera a tutti. Üdvözlök mindenkit. Diamo inizio. Azt javaslom, hogy kezdjük el a délutáni ülésünket. Cari colleghi. Kedves kollégák! Többször is vitát folytattunk a több éves pénzügyi keretről a kap összefüggésében. Véleményt kell mondjunk a több éves pénzügyi keretről, amely életbe fog lépni. A kap reformjáról van szó ugyanis. A Költségvetési szagbizottság előadói az illetékesek ebben a témában. Lakelfin és Bölg kollégákról van szó, ők elfogadták kedvesen, hogy találkozzanak velünk eszmecserére. Nagyon örülök, mert be fognak számolni a közvetési szakbizottság munkájáról, hol tart nálok ez az ügy, és hogy mely szakbizottságokat kell bevonni. Természetesen érdekel bennünket az ügy alakulása a TPK-val kapcsolatban. Köszönöm szépen a jelenlétüket, köszönöm természetesen Scotta úr a jelenlétét, ő az előadó. Kezdjük Bőge úrral. Aggiornamento. Prego, Reimer. Ja, vielen Dank, äh, Herr... Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy ismét itt lehetek az Agri Bizottságban, és talán azt kérném, hogy kollégámmal együtt osszuk fel a felszólalási időt, illetve a bevezetőnket. A Lisszaboni szerződéssel a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan együttdöntési eljárás érvényesül. Körülbelül 56-70 több éves programról van itt szó. Ez a politikai tárgyalások egy új szakasza. Most a lényeg az, hogy a parlament számára meg tudjuk oldani a több éves pénzügyi kerete kapcsolatos egyeztetést, a koordinációt, amely ugye a, a, a bizottságunk hatáskörébe tartozik, és garantálnunk kell méghozzá megfelelő módon a többéves programokat. Tudják, hogy a többéves pénzügyi keretet a tanács egyöntetően akkor tudja majd jóváhagyni, ha a parlament képviselőinek többsége megszavazta, illetve jóváhagyta ezt. Ami az együttdöntési eljárást illeti, az alkotmányozó konvent egy picit ezt, hát hogy is mondjam, elrontotta a parlament számára, ugyanis egyes tagállamok és diplomaták nem akarták, hogy a parlament is részt vegyen ebben. Ezért jött létre a 312-es cikk 5-ös bekezdése, amelynél az összes intézmény megállapodik abban, hogy egyszerűsítsék az eljárást, hogy ezt minél hamarabb sikerre lehessen vinni. A három intézmény elnöke egy komoly szerepet tölt be, ami a koordinációt illeti, illetve azt, hogy hozzá kell járuljanak a folyamat sikeréhez. És ugyanerre törekszünk most, amikor megpróbáljuk át megvalósítani ezt a megállapodást, amely a magyar elnökség során kerekedett ki, a lengyel elnökség során lett jóváhagyva, és az általános ügyek tanácsa, ami ugye a általános pénzügyi keretért illetékes, illetve a parlament tárgyaló delegációja egyeztet a a tanácsi elnöki trióval, hogy mi is kifejezzük a véleményünket, és ezt követően az általános ügyek tanácsában kommentálni fogják majd ezt az álláspontot. Tudják, hogy öt személyből áll a delegáció, Ellen Lemesz úr a vezetője, a Költségvetési Bizottság elnöke, én vagyok illetékes a éves pénzügyi keretért, illetve az intézményközi megállapodésért, Jean-Luc Dehaene és Anni Jensen pedig a saját forrásokért illetékesek, mi alkotjuk ezt a delegációt. A kapcsolattartó csoportban pedig ugye Martin Schulz is részt vesz, és a Költségvetési Bizottság összes koordinátora. Ön is jelen volt a kapcsolattartó csoport második ülésén, ott jó néhány szakbizottsági elnök a vita során részt is vett. A végleges eljárást az elnökök értekezlete is meg fogja vitatni, és el fogja majd fogadni. Volt vita, méghozzá az arról, hogy hogyan kezeljük ezt az eljárást, mit tegyünk a bizottságokban, esetleg ott dolgozzuk ki az első olvaslatot, és a zárószavazást halasszuk esetleg el, hiszen nem tudjuk még, hogy milyen számokról van szó, már pedig ha nem tudjuk, hogy milyen számokról beszélünk, akkor nehéz lenne a reformok és a változások dimenziójáról beszélni. Ez a problematika egy részét képezi minden bizonyal az összes intézmény kénytelen szembenézni ezzel a problémával. Ami most fontos, az az, hogy mindenképpen nehéz, sőt mondhatni gyakorlatilag lehetetlenség a különböző programoknál már most megnevezni egy számot, de van egy szám, és van egy program, amelyet jóváhagyott a parlament, és ezt tette a súrjelentéssel a, bizot, a parlament a plenáris ülésen, amikor is azt fejeztük ki, hogy szeretnénk biztosítani azt a minimumot, amely a Lisszaboni szerződésből következik, a 2020-as menetrendet szeretnénk biztosítani, 2013 plusz 5 százalék, és még plusz 2 százalék, mert ez az, ami most jelenleg a kezünkben van. És a szerződésben meg, meghatároztuk azt is, rögzítettük azt, hogy ha nem születik megállapodás, akkor a 2013-as költségvetés plafonját megtartjuk a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan egészen addig, amíg nem találunk egy megoldást. Az igazság az, hogy a parlamentnek nem kellene ilyen számok alá mennie, illetve bármilyen vitába bocsátkozni erről. A tagállamok képviselői, akik itt vannak a teremben, jó lenne, hogyha ezt szorgalmasan feljegyeznék, és közölnék a fővárosokkal, mert akkor már megérte az, hogy eljöttünk ide. Tehát a parlamentnek ne azért nem kell mindenbe belebocsátkozni, nem kell mindent elfogadnia. Arra számítunk, hogy a Dán soros elnökség az úgynevezett negotiation boxokkal kapcsolatos vitát elkezdi, június végén pedig ezt minden bizonyal az Európai Tanács elé terjesztik. Most az a fontos, hogy ezek a tárgyalási dobozok milyen mélyek, egyáltalán vannak-e számok, van egy keret, amelyben mozgunk, és kérdés, hogy a további tanácskozásokkal mit kezdünk, mit teszünk a javaslatokkal. Arra kértük a Dán elnökséget, hogy intenzíven elő tudjuk készíteni a vitát. Úgy gondolom, hogy ez ennél a nehéz eljárásnál nagyon fontos az, hogy a Költségvetési Bizottság, valamint a szakbizottságok is időben végezzék el a feladataikat, de aztán fontoljanak meg mindent. Semmi sincs eldöntve, amíg nincs minden eldöntve. Az ágazati megállapodások természetesen felborítják a parlament egyensúlyát, úgyhogy ezt mindenképpen el kell kerülnünk, erre kell törekednünk. És persze számítunk egyfajta haladásra is. Az Európai Tanács júniusi csúcsáig persze reagálni kell, hogy aztán júliusban egy határozott üzenetet alakítsunk ki, és egy ideiglenes jelentés formájában a, a Költségvetési Bizottság elkezdi a vitát októberben, és aztán elkezdődhetnének a tényleges tárgyalások, és akkor a szakbizottságok is hozzájárulhatnak ez a vitához, kidolgozhatják véleményüket. Körülbelül ez az, amit én a keretfeltételekről el tudok mondani, és Kajfin kollégám ezt minden bizonyal ki fogja egészíteni. Köszönöm. Intanto grazie, Reimer. Köszönöm, Reimer. Kálfin kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Böge úr nagyon világosan beszélt, úgyhogy szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha lesznek. Remek, mondja az elnök úr. Akkor köszönöm Reimer Böge és Kalfin kollégáknak, hogy eljöttek. Nagyon fontos dolgokat hallottunk, szeretném aláhúzni a Gariga jelentést, amelyet a Súre Bizottságban elfogadtunk. Ez a parlament javaslatát tartalmazza, és az összes frakció megvédte ezt a jelentést, amelyet nem csak a Sura Bizottságban, hanem a plenárison is nagy többséggel fogadtunk el. A parlament álláspontját világosan tükrözi. Most a javaslatok a tanácsnál vannak, ami a legfontosabb. Engedjék meg, hogy aláhúzzam, amíg mindenről nem döntenek, addig semmiről nem döntenek, ezt hallottuk már a kontaktcsoport ülésén is. És ez azért fontos, mert a parlament argumentumait, érveit meg akarjuk védeni. A vitát elkezdjük. Giancarlo Scotta, a mi előadónk, átadom neki a szót. Giancarlo, tiéd a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a Költségvetési Bizottság két szakemberének az előadását arról, hogy milyen kihívások várnak bennünket. A lényeg az, hogy egységesek legyünk a bizottságunkban. A több éves pénzügyi kerten belül és a meghozandó döntésekben tükröződjenek a gazdák kívánságai és a gazdák jövője is benne legyen biztos, hogy sikerül megállapodásra jutni. Az Európai Bizottság úttal 2011-es számadatok alapján bizonyos értékekre. A bizottság a második kategóriát illetően a természeti erőforrásokról beszél, a fenntartható erőforrásokról. 380 millióról van itt szó, körülbelül 9%-a 2007-2013-as több éves pénzügyi tervnek. A másik vonal vagy tengely az 5%-os globális emelkedés a 2013-as költségvetés esetében. A 2013-as költségvetést a 2011-es költségvetés árain számolták, és ez 410 milliárd eurót tesz ki a minket érintő összeg. Vannak itt számadatok, a harmadik elem pedig a status quo fenntartása a többéves pénzügyi kert, keret esetében 2%-os inflációval 420 milliárd eurót tesz ez ki folyó árakon a kap finanszírozására, ami pedig a az EU működésével kapcsolatos szerződését illeti, ebben megtaláljuk azt, hogy a tanács szabja meg a pénzügyi keretet, a amíg nem eh, sikerül elfogadni ezt az aktust, addig a jelenlegi költségvetés marad érvényben. Ez a forgatókönyv vár bennünket, ezekről az opciókról vitatkozunk. Nem is kell hangsúlyozni, hogy igen, intenzív viták lesznek azért, hogy a gazdáink számára elérjük azt, amit szeretnénk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Giancarlo. Most pedig elkezdjük a vitát. John, George Lyon, majd Martin Udi következik. George. Köszönöm, elnök úr. Az egész vita rendkívül fontos a szakbizottságunk számára, hiszen itt nagy léptékű, nagyszabású financiális pénzügyi kérdésekről van szó, mint ahogy eddig is hallhattuk. Hogyha a eljárással egyetértünk. Az előadó az összes pénzügyi kérdésről tárgyalni fog. A szakbizottságunk ebben bízik, és nagyon reméljük, hogy sikerül előre haladni. A sur legyen a kiinduló pont, ezt már megszavazta a parlament, és ami a mezőgazdasági költségvetést illeti, a hozzá kapcsolódó anyagokat, ezek is benne foglaltatnak. Ami a mezőgazdasági szakbizottságot illeti és az MFF javaslatokat, ne felejtjük el, hogy körülbelül plusz négy egész plusz 0,75%-os emelkedésről van szó, viszont ez csökkenés, mert nominális befagyasztás, nem reális, reálárokon való befagyasztás történt. Másodszorban pedig a nagy vita ebben a szakbizottságban a kifizetési jogok újraelosztásáról szól a tagállamok között és bizony nehéz lesz meggyőzni ezen szakbizottság tagjait arról, hogy a vitát úgy kell lefolytatnunk, hogy ebből munkadokumentum szülessen. Úgy gondolom, hogy kell számunkra valamilyen biztosíték a két költségvetési bizottságbeli kollégától arra vonatkozóan, hogy az elkötelezettség igen szilárd lesz, és gondoskodik el arról is, hogy az MFF ne alakuljon rosszul. Megnézzük a jogalkotási rendelkezéseket a már megszavazott jelentésben, és ezeket prioritásként tűzzük ki az egész eljárás a nyitottság és az átláthatóság jegyében kell, hogy folyjon, mert különben csak egymás ellen harcolunk, és ha ez így történik, akkor a parlament álláspontja ezen megbukhat vagy meggyengülhet. Szorosan figyelemmel kísérjük azt, hogy hogy is alakulnak a dolgok, milyen MFF alkalmazást fog esetleg elvetni a parlament. A, lehet, hogy a mi javaslatunk jobb, mint a bizottság javaslata, oda kell erre figyelni. A kontaktcsoport tagjaként szeretném megjegyezni, hogy nekem is lesz munkám azzal, hogy a mi érdekeink szerepeljenek a tervben, úgyhogy én is hozzá fogok járulni ehhez a munkához ebből a szempontból. Köszönöm, George. Valóban csapatmunkára van szükség, most pedig Martin következik. Azt hiszem, hogy örülhetünk annak, hogy Rainer Bőge van itt, mert ő ezért van némi fogalma a mezőgazdaságról, úgyhogy gondolhatjuk, és biztosak lehetünk abban, hogy jó kezekbe helyeztük magunkat, ugyanakkor azt is meg kell jegyezzük, hogy nem spekulálhatunk arról, hogy a végén majd jobb lesz a helyzet, hogyha befagyasztják a költségvetést, mert a közös agrárpolitikát tovább kell fejlesztenünk, és ez csak egy szükségmegoldás lehet. A konkrét kérdés azonban a tárgyalásokkal kapcsolatban, Reimer Bőgéhez is intézem ezt a kérdést, hogy mi a dolgok jelenlegi állása? Végre nyíltan beszélhetünk erről. Vannak tagállamok, akik a költségvetést szeretnék radikálisan megkurtítani, de feltételezhetjük, hogy akkor a mezőgazdasági költségvetést ez nem fogja érinteni. Ezt valószínűleg el kell vetni, hiszen hogyha csökkentik erősen a költségvetést, akkor minden bizonyal ez nagymértékben sújtani fogja az agrárköltségvetést is. Úgyhogy ezt le kell szögezni. Az átcsoportosításról is beszéltünk. Voltak olyan országok a múltkor, amelyek nem voltak elégedettek a bizottság javaslatával, azért mert az első pillanatbeli kifizetések olyan nagyon eltérőek. Számunkra tehát ez a csökkentés, amelyet kilátásba helyeztek, hát ez a tűrés határt súrolja, hogy úgy mondjam. Ami pedig az ütemtervet illeti, felmerül a kérdés, hogy ugye most egy agrárreformot tervezünk, amely nagyra törő kellene, hogy legyen, de nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésünkre. Ugyanakkor úgy vélem, és korábban ezt megvitattuk itt a szakbizottságban, hogy melyek is a mi elképzeléseink a jövő agrárpolitikájáról. Fontos ez, hogy aztán rendelkezésünkre álljanak az összegek. Mindenképpen tudnunk kell, hogy mennyi pénz van most, ami, ami rendelkezésünkre állhat, és hogy aztán szorít bennünket majd az idő, illetve az alkalmazásnál, kevés lesz az idő, hogyha 2013-ig kell megállapodnunk, ez azt hiszem mindenki számára egyértelmű. Grazie, Martin. Köszönöm, Martin. Michel Dantán, majd Nicsák kollega. Köszönöm, elnök úr. Ami engem illet, én is szeretnék köszönet mondani a két költségvetési bizottság beli tagnak, akik eljöttek eszmecserét folytatni velünk. Úgy gondolom, és ez már elhangzott, a parlament világosan elmondta véleményét a Sure bizottságban, és ez a bizottság, ebben a bizottságban a mezőgazdasági bizottság is képviseltetve volt. A véleményünket meghallgatták, sőt, oda is figyeltek rá, úgyhogy ezen a vonalon kell, hogy maradjunk. Ami pedig az ütemtervet illeti, a cél az, hogy előre haladjunk, és elérjünk valamit az év végéig. Legkésőbb 2013 első negyedévéig, hanem akkor az EU egész az euról alkotott egész képet éri majd csapás. 2014-ben európai választások lesznek, hogyha 2013 elején nem tudunk rögzíteni dolgokat, és nem tudjuk bizonyítani az EU egységét az európai építmény érdekében, akkor bizony ezért később majd fizetnünk kell. Ami a közös piacszervezést illeti. Van egy technikai kérdésem a két kollégához. A bizottság költségvetési javaslatában van egy költségvetés a mezőgazdaságra szánt pénz, ott található a globalizációs alap keretében. Vannak, akik ezt támadják, megkérdőjelezik, és úgy néz ki, hogy meglehetősen hosszú eljárás elében nézünk. A pénzügyi mechanizmus, amely a következő időszakban az EU-t irányítani fogja, ez valóban olyan rendszert jelent, amely a mezőgazdasági költségvetés töbleteit gördülő módon fogja megőrizni. Például, hogyha a többlet három évig megmarad, akkor ha válság következne be, akkor azonnal lesz összeg, amelyet erre fordíthatunk. Hogyha nincs viszont válság, akkor ez a pénz vissza folyik az államokhoz, ahogy ez régebben is volt. Az éves költségvetés elvét ez meglehetősen zavarja, hiszen mindig ez az el volt érvényben, és erre vonatkozóan mindez azt jelenthetné, hogy biztos, fontos lenne a mezőgazdasági költségvetés, és egyben operatív is lenne, valóban operatív. A bizottságunk elgondolkodhat azon, hogy mi a jobb, ha a piac szabályoz mindent. De tegnap, es, tegnap délután egyhangulag megnyilatkozott a bizottság arról, hogy kell azért egy minimális szabályozó eszköz. Nem arról van szó, hogy készleteket halmozunk fel, és a szabályzó eszközökkel fizessük ki a gazdáknak a termékeket piaci áron, hanem itt biztonsági tartalékra van szükség azért, hogyha válság van, akkor tudjunk fizetni, segíteni. Köszönöm. Nincsák kollega Köszönöm szépen, Csorám. Azt hiszem, nagyon fontos ez úgy. Köszönöm szépen a Költségvetési Szakbizottságbeli kollégáknak, hogy bemutatták a vita alapjait, amelyet a TPK-ról folytatunk. Munkáink során koordináltan kell eljárni. Ettől a koordinációtól függ, mennyire sikerül a kapot megreformálni. Az ambíció, a vágy megvan. Ezt az Európai Bizottság világosan bemutatta. Magas költségvetésre van szükségünk. Szeretnénk megfelelni minden elvárásnak, amelyet a pakkal, kappal kapcsolatban megfogalmaznak. A zöldítésre gondolok itt, illetve másra is. Mindez magas szintű finanszírozás tesz szükséges, és szeretném elmondani, mennyire szükséges a közvetlen kifizetés ö, fókuszálása. Ö, mindenek költsége van. Természetesen számít az időtényező is. Minél gyorsabban járunk el, minél gyorsabban tárgyaljuk meg a pénzügyi keretet, annál gyorsabban lehet a kapot megreformálni. Azt hiszem mindannyian az Európai Parlamentben fel kell fogjuk, én felfogom, mint a regionális fejlesztési szakbizottság tagja, hogy rivalitás nagyon célszerűtlen, hogy legyen a különböző politikák között a regionális fejlesztési politikát finanszírozni, a mezőgazdasági politikáját, nos, ez vita. Szolidaritás kell, és a tagállamok gyors fellépését kell ösztönözni, hogy ezt a politikát megvalósítsák. Ezzel a politikával nem lehet többé várni, hiszen ez a foglalkoztatás az ökológia záloga. Minden esetre reméljük, hogy az Európai Bizottság bemutatja, azokat az adatokat, információkat, amelyekre szükségünk van, és ezt a lehető leggyorsabban megteszi, így tudjunk, tudunk a tanácssal tárgyalni. Elnök jár úr Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is, hogy eljöttek, az előadóknak, hogy eljöttek ma a bizottságunkba. Az agrárreforma kapcsolatban ugye ez olyan, mint a hardware és a szoftver. A szoftvert mi csináljuk, a hardware, ugyanakkor a pénz, a hardware az is szükséges, hogy az egész működjön. Úgyhogy még egyszer köszönöm az egészet. Ugye a motto az, hogy no money, no vote, csak akkor tudjuk az egészet elfogadni, hogyha ismerjük a költségvetést is minden összefügg ugyanis. Ez persze nem zárja ki azt, hogy előzetes előkészületeket lehessen végrehajtani. Tudjuk, hogy akár az utolsó pillanatig is tarthat a, a tárgyalás, a pókerezés. Az első kérdés, amely felmerül, az az, hogy mennyi pénzt kaphatunk a tagállamoktól. Ugye van egy bizottsági javaslat, az én problémám azonban az, hogy a német szövetségi kormány többé-kevésbé a parlamenti munkája során meghatározta, hogy a GDP 1%-a legyen a hozzájárulás. Aki ismeri az új rendelkezéseket Németországban, az tudja, hogy a parlament jóváhagyása nélkül a kormány nem dönthet akármit. Az én kérdésem ezért az lenne, hogy ez 1 százalék, ez most egy jó hír, vagy ez rossz hír? ezzel boldogulhatunk félig meddig, vagy egyáltalán mit kell ezzel eh, kezdenünk? Talán ez katasztrofálisnak minősül? A másik kérdés pedig a deflátorral kapcsolatos. Ez eh, ugye kapcsolódik a költségvetési tartalékhoz. Jó lenne persze, hogyha kaphatnánk eh, még további összegeket. A bizottságban különböző tervezetek voltak. Az én kérdésem most az, hogy az önök véleménye szerint tisztázott-e, hogy a mezőgazdaság megkapja ezt a, ezt a pénzt? Vagy esetleg a bizottság javaslatban ugye csak névlegesen vették figyelembe a, a mezőgazdaságot, aztán a gazdasági válság. A gazdasági válság ugye szintén befolyásolhatja a GDP-t, éppen ezért befolyásolhatja a tagállamok abszolút értékű hozzájárulását is. A negyedik kérdésem pedig a visszatérítésekkel kapcsolatban van-e egyfajta megoldás már? Ugye tudjuk, hogy ez az egyfajta csekk, ez nem csak a brit csekk, hanem más országokat is érinti a papírokból azt tapasztaltam, hogy messze menőleg Nagy-Britannia kapja vissza a legnagyobb összeget, de aztán ott voltak még más országok is, akik szintén részesülnek ilyen visszatérítésekben. Ez a jövőben is fennmarad? És azt szeretném még tudni, hogy hogyan tervezik a további lépéseket, mi az ütemterv, mi minősülhet egy realisztikus megközelítésnek, mikor kapjuk meg végre a költségvetést, és mikor kezdhetjük el ezzel a végleges, a tényleges munkákat. Időben megkapjuk ezt, vagy túl későn. Köszönöm szépen, Jár Rita Fremes asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az, előkész, ezért az előkészületért, mert ez jelzi számunkra, hogy körülbelül milyen irányba haladunk. Egyértelműen elhangzott az, hogy a parlament a Sure Bizottság jelentésével kifejezte a véleményét, a tulajdonképpeni álláspontját, úgyhogy gyakorlatilag most a tanács van lépéskényszerben, ugyanis a tanácsnak kell ajánlatot tennie a parlament felé, olyan ajánlatot, amelyről tényleg lehet tárgyalni. Számomra gazdaként a probléma azonban az, hogy itt nem csak arról van szó, hogy tudjuk, milyen költségvetési forrásokkal akarunk dolgozni, hanem amikor az agrárreformot kidolgozzuk, akkor az is fontos, hogy ezt a gazdáknak kell végrehajtaniuk. Mindig arról beszélünk ugye, hogy a tagállami adminisztrációnak kell ezt alkalmaznia, de hát a gazdák is nehézségekkel szembesülnek, amikor az ültetésről, a telepítésről kell ugye télen, különböző évszakokban dönteniük, tehát tervezniük kell. És hivatalosan a tanácsot is fel kell szólítsuk arra, hogy tegyen eleget a felelősségének, hiszen ezt a tervezési biztonságot már több alkalommal kértük, de a tanács részéről még nem hallottam, hogy ők tényleg jeleznék, hogy miben rejlik a tulajdonképpeni ajánlatuk, mikor kezdődik a, a tárgyalás. A gazdáknak gazdáknak elfogy az idejük, hiszen tudják, hogy át kell ültetni a gyakorlatba a szabályokat, de csak akkor, hogyha az adminisztráció alkalmazza a szabályokat, akkor kezdhet el tervezni a gazda. Ez azt jelenti, hogy ha a közigazgatás késedelemmel hajtja végre a szabályokat, akkor ezt nem tudják már követni a gazdák. Úgyhogy szerintem teljesen egyértelmű a tanács felelőssége a gazdák irányába, és ez a felelősség nem a parlamentet terheli, hanem a tanácsot, úgyhogy ezt le kell szögeznünk. És eh, ami szintén fontos számomra, még akkor is, hogyha egy eh, N plusz X eh, modellt követünk, és azt mondjuk, hogy a költségvetési források továbbra is érvényesek, ezzel még nem oldottunk meg mindent hiszen vannak az első és a második pilléren belül, tehát még ugye folyik az agrárpolitika jelenleg, egyes programok időben korlátozottak, és a vidéki térségekben Nyilván ezt a kérdést felelősen kell kezelni. Kérdés, hogy akkor mit teszünk a második pilléren belüli támogatási programokkal, mert azoknak véget ért az alkalmazása, és a következő programok azonban még nem ismertek, nem kezdődtek el. Ebben a tekintetben is szerintem óriási felelősség terheli a tanácsot a polgárokkal szemben, ugyanis nekünk tovább kell fejlesztenünk a vidéki térségeket. Az nem lehet, hogy megtartjuk a forrásokat, befagyasztjuk ezeket, viszont az emberek ott a vidéki térségekben nem tudják, hogy mihez kezdjenek holnap. Úgyhogy szerintem egyértelmű jelzést kell megfogalmaznunk, végre dönteni kell, haladni kell előre, az pedig nem járható út, hogy a parlamentre hárítják ezt a felelősséget, míg a tanács szintjén továbbra sem készek arra, hogy egyáltalán az alapvető számokról beszéljenek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az agribizottság Bizottság E tekintetben támogatást nyújthat a Költségvetési Bizottság képviselőinek. Le kell szögeznünk, hogy mi már hosszadalmas vitákat folytattuk, készen állunk arra, hogy elkezdjük az egészet, de most végre a tanácsnak kell lépnie. Grazie, Britta. Köszönöm szépen, Britta. José Bové. Már egy ideje hallgatom ezt a vitát a költségvetésről. Úgy tűnik, hogy a Költségvetési Szakbizottság tagjai mindent el megtesznek, hogy megfelelő állásmódot védjenek költségvetési szempontból. A probléma nem náluk van, hanem nálunk, Agri szakbizottságnál. Ha mi és a parlament nem határozott meg, hogy mit akarunk, milyen politikát, akkor konkrétan nem lehet megvédeni egy költségvetést. Most fordítva dolgozunk, hogyha abból indulunk ki, hogy a költségvetés megtartsuk, ha ez az elv, és utána a pénz függvényében, amit kapunk, a mezőgazdasági politikát megpróbáljuk a költségvetéshez igazítani, akkor nem sikerül bármi koherenset megvédeni. Én azt hiszem, hogy most a probléma politikai a parlamentben, és ebben az Agri szakbizottságban meg kell határozni a mezőgazdasági projektünket, utána ezt meg kell védeni, tehát költségvetést rendelni hozzá. Fordítva nem fog menni. Fordítva nem tudunk dolgozni akár a klímaváltozással kapcsolatban, akár a zöldítéssel, akár a mezőgazdászok támogatása a válsággal szemben. Mindebben politikai álláspontunk kell legyen. Márpedig most mit látunk? Kisleltetjük a döntéshozatalt a projekttel kapcsolatban, szalámizzuk a projektet, semmi transverzális átlátás nincsen, nem tudjuk megvédeni a projektet a többi szakbizottsága szemben. Az ENVI szakbizottsággal, a DEVÉ-vel kellene megvitatni a többi ágazattal. Most egyfajta léggömbben, lufiban vagyunk, és ebből nem tudunk kilépni. A két nagy politikai frakciónak odaadtuk a jelentéseket, nem a jelentéstevők hibájáról van szó, nem reformunk lesz, hanem egyfajta kiigazítás, és a kap reformját egyszerűen lassítjuk, mert pedig erre szükség lenne. Nem tudjuk csökkenteni a mezőgazdaság hatását a felmelegedésre a vita valóban alapvető. Én azt kérem, hogy az Agri Szakbizottság új alapról induljon, csak akkor fog tudni előre menni. Nem lehet volumenről vitatkozni, amíg nincs politikánk. A politikánk fogja megadni a költségvetést, és nem fordítva. Nagyon jó lenne hallani Weimar Böger reakcióját az alelnök szavaira. De asszony nem kapott szót, véleménye nyező. Köszönöm szépen, elnök úr! óriási lelkiszleti problémám van itt Bove úr hozzászólása után. Bove úr és én másként látjuk a kap jövőjét, de egyetértek a stratégiai megközelítésében. Ez azt jelenti, hogy a munkánk Bögő és Kelfin urakkal szemben válaszolni arra a kérdésre, hogy a kap bal kapcsolatban hogyan tudjuk meginokolni, hogy a közvetés 35%-át kapja ebben a szakbizottságban és általában vitában. Kétfajtaképpen szoktunk eljárni. Egyrészt utalunk arra, hogy a mezőgazdaság közösségi politika és nemzeti szinten nem ugyanúgy zajlik. Csak hogy a politikai vitában ez az érv már nem hatásos régóta. Másrészt utalunk az élelmiszerbiztonságra. Jogosan. Úgy gondolja az EPP, hogy az élelmiszerbiztonság alapvető, és a kap szívében kell maradjon, csak hogy túl kevesen lesznek képesek elfogadni a 35% indoklását. Hosszú utat kell megtennünk, nem csak arról van szó, hogy élelmiszer stratégiát építsünk fel. Ezzel nem lehet a 35%-at megindokolni. A zöldítés sem elég rá. Ami a zöldítést illeti, úgy gondolom, hogy a bizottság érvelése bizottsági javaslata nem használható. Másként kell eljárni, világosá kell tenni, hogy a mezőgazdaságnak sokkal nagyobb a szerepe, mint csak az élelmiszertermelés van szerepe, általában a társadalom számára. A megújuló energiákkal kapcsolatban például ekkor vesszük figyelembe azokat a termékeket, foszfátot, stb., ahol a mezőgazdaság fontos szerepe van. Meg kell értetni, hogy a mezőgazdaság nem csak a mezőgazdászokat szolgálja. A mezőgazdászok meg kell éljenek, ez tény. Különben le lehet húzni a rolót. Azt hiszem, hogy amikor világosabban látjuk, milyen szerepe van a mezőgazdásznak a gazdaságban, akkor lesz érvünk a 35% alátámasztását, de gyorsan kell innanunk. Köszönöm szépen, Delanga asszony, ez asszony, utána Levia úr. Köszönöm eh, szépen. Eh, Péter Jár feltette azokat a kérdéseket, amelyeket felszerettem volna tenni. Köszönöm, Péter. Köszönöm szépen a költségvetési kollégáknak, akik eljöttek és átadják tudásukat. Szeretném, hogyha eh, a költségvetésiek elgondolkodnak a következőn. Nem világosak a jelzések a tanács részéről talán erről tudnának beszélni, hogy a tanácsról milyen jelzések jönnek. És az együttdöntés hogyan működik, amikor az államfők elvonulnak egy terembe, és a nagy számokban megegyeznek. Akkor mi hol vagyunk ebben a folyamatban? Az ajtón túl hallgatozzunk az ablak alatt? Hogyha a parlament azt akarja, hogy megfelelőképpen lássák őt, és jó költségvetés legyen, akkor mondhat nemet. Egy stratégia kell, ahol a nemnek megvan a maga jelentése. Dante úr szólt arról, hogy ö, ilyen helyzetbe kerülhetünk, de ennek következménye van talán megoszhatnák velünk speciális tudásokat erről a folyamatról. Nehéz helyzetben vagyunk, nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok az év végéig. Gondolok itt a szelekcióra a következő 24 hónapban. Köszönöm. Elnök Köszönöm szépen Giovanni Lavia, és utána vendégeink kapnak szót. Nem tudom, hogy költségvetésiként vagy kapposként szólok hozzá, hiszen a két bizottságban egyaránt benne vagyok. De valami világos a vita kezdete óta, amelyet folytatunk a TPK-ról. A kap reformja olyan reform, amelynek célja a költségvetés sel szoros harmóniában van. Az itteni javaslat, struktúrált javaslat és célja megindokolni a költségvetést. Gondolom ez mindenki számára világos hogyha egyes elemeknél leragadtunk, itt az agriban, gondolok a zöldítésre és más intézkedésekre, akciókra. Nos, azért ragadtunk le ezeknél, mert a TPK-val kapcsolatos vita ezzel összefügg. Növelni kell a keretet annak érdekében, hogy a politikánk megkapja a maga magas hányadát a teljes költségvetésből. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az új kap nem válaszolhat kizárólag a régi kihívásokra, mint mondta valaki előttem, hanem teljesen konkrétan a politika lehetővé tegye, hogy az új kihívásoknak is megfeleljünk, és itt jelentős finanszírozás kell. Azt ismétlem, amit mindig is mondtam, a súr bizottság eredeti javaslata az volt, hogy ne csökkent mértékben, hanem az eddigi mértékben fagyasszuk be a köcsét, és ezt gondolom mindannyian támogathatjuk. Elnök, köszönöm szépen Giovanni. Most pedig halljuk a válaszokat Kelfin úrtól, ha bőgő úr szót kér, megteheti. Köszönöm, elnök úr. Megválaszolom a kérdéseket. Több kérdéscsoport volt először is. Szerintem az alapvető kérdés, amelyet Bové úr vetett fel, ez valóban igen jogos, ne csak a számokról, hanem a szakpolitikákról is vitatkozzunk a következő pénzügyi terv kapcsán. Éppen ezért a különböző bizottságokban szeretnék megfordulni azért, hogy a tanácssal való viták során hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy a szakpolitikákat is fel kell vetni. Csodákat nem lehet várni a finanszírozásban. Válság van Európában, a nemzeti költségvetések is ettől szenvednek, és a kérdés az, hogy kisebb összegeket biztosítunk-e, plusz összegeket, vagy pedig másképpen járunk el. A kap az a terület, ahol kevés változás van, ott van a kizöldítés, a capping, a konvergencia kifizetések, de ez a szakpolitikát alapvetően nem változtatja meg. A számadatokat, az értékeket nagyjából megtartottuk, a relatív részesedése a mezőgazdasági politikának nagyjából ugyanaz, de a kohéziós politika esetén sokkal stabilabb a mezőgazdasági politika, és a lényeg az, amihez ragaszkodnánk, és amit meg akarunk tárgyalni, hogy ne legyenek itt változások etéren. Úgy gondolom, hogy fel kell vetni ezeket a kérdéseket a tanácsban. Nem csak a számokról kell velük beszélni, hanem a szakpolitikákról is, és ezt mondjuk el minden egyes találkozón a tanácsnak és az elnökségnek. Az összegeket illetően vannak relatív számok, ott van a SUR jelentés, és azt mondtuk, hogy a csökkentés, a pénzalapok csökkentésében nem egyezünk bele 2007-2013 vonatkozásában, a bizottságnak megvannak a javaslatai, körülbelül ezt látjuk. De van, ami még nem világos. Kota úr beszélt a deflátorról. Erről még nem egyeztünk meg. Ez majd az intézményközi megállapodás tárgya lesz. Még tárgyalás előtt áll, az MFF csomagterv része, de a tagállamok már jelezték, hogy könnyen nem egyeznek bele abba, hogy évente 2%-os növekedés legyen az inflációnak megfelelően, mivel szerintük alacsonyabb lesz az infláció. A 2%-os deflátor szintén veszélyben van, és még nem sikerült erről megállapodni. Majd pedig egyéb elképzelések arról, hogy ezt hogyan foglaljuk bele a SUR jelentésbe. Minden évben a deflátor százalékos arányban, a tanácssal tárgyalva ezt az álláspontot követjük, amelyet a parlament is elfogadott. Ez a parlament hivatalos álláspontja. Meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. A tárgyalási dobozban, valószínűleg júniusban már ezt látni fogjuk, hiszen ezt a tárgyalási dobozt a tanács készíti el. A következő általános ügyek tanácsán sok minden kiderül. Az MFF-en a Dán elnökség intenzíven dolgozik, és a következő általános ügyek tanácsán a KAP és a kohéziós politika a két hatalmas tétel szerepel, majd pedig a többi szakpolitikák, de még számadatok nélkül prioritások, finanszírozási mód, stb. Áprilisban és májusban megvitatják a mezőgazdaságot, és a kohéziót az Európai Tanács szintjén. Megginis asszony kérdezte, hogy a parlament hol van a tárgyalásokban. A parlament nem csak a terven kívül marad és várja az infókat a tanástól, hanem nagyon jó rendszerünk van, a briefingek és a debriefingek az általános ügyek tanácsa kapcsán. Hónap után az MFF-ről a Dán elnökséggel konferenciát szervezünk, és erre meghívtuk a nemzeti parlamentek tagjait, nemzeti kormányok képviselőit, hogy mindezt megvitassuk. És ez az egyik hely, ahol világosan felvetetjük a, az említett kérdést. Az egyik legerősebb pozíciónk szerint itt nem akarunk megegyezni az MFF-ről. A bizottság azt javasolta, hogy vagyis a bizottság javaslatával kapcsolatosan egy magasabb költségvetést szeretnénk, de szerintünk ez nem igazán releváns. Ezt ki kell használni, hogyha a tanács nem mozdul el, akkor holnap, holnap meg kell mondani a tagállamoknak, hogy a parlament minden eszközt fel fog használni, ami a kezében van, még esetleg azt is, hogy nemet mond a költségvetésre. Meg kell győzni a tagállamokat. Néhány tagállam valóban erősen csökkenteni akarja az európai költségvetést. Tehát meg kell őket győzni arról, hogy a finanszírozást az szakpolitikákkal kössük össze. Relatív csökkenés van a gazdaságban az elmúlt húsz évben, és a nemzeti költségvetések viszont növekedtek, vagyis az európai szintű költségvetési erőforrások eltolódnak a nemzeti szint fele. Ez nem koherens, és ezt világosan elmondjuk. Ütemterv. Ideálisan az MFF-ről ez év végéig meg kell egyezni. Ez azt jelenti, hogy a Dán elnökség után jön a ciprusi elnökség, Valószínűleg Fán Rompuy úr belép a tárgyalásokba, mint a tanács elnöke. Kételjeim vannak, hogy az év végéig sikerül ezt befejezni. De világosan látni kell, hogy minél tovább halogatjuk a végső döntést, annál kevesebb az időnk arra, hogy zöggenőmentesen kezdjük a következő pénzügyi időszakot, mert a bizottság mellett a tagállamoknak nagyon sok jogszabályt el kell készíteniük, és ez időigényes. Ha 2014 elején elkezdjük az új MFF-et, akkor az már jó lesz. Illúzió nincsenek, ez nehéz munka, ami vár ránk, de amikor a tanácsal tárgyalunk, az év vége felé Hát meglátjuk, miben tudunk megegyezni. Munkamódszerként már alkalmaztuk a következőket. A parlament sokkal erősebb lesz, hogyha az álláspontjainkat, a, vagy a kártyáinkat a végén játsszuk ki. Lesz vita, még szavazás nélkül, azután jön a, jönnek a számadatok, és aztán tudunk megegyezni a költségvetésről. Ha kell korrekció, akkor ezt akkor végezzük el. Nagyra értékeljük, hogy a parlamentben megállapodás van arról, hogy külön a plenárison ne kezdjünk el szavazgatni külön megállapodásokról, mert ez gyengíteni az álláspontunkat. Rugalmasság. Dantán úr fontos kérdéseket vetett fel arról, hogy ismét újra lehessen használni az alapokat. Ez nekünk nagyon tetszene. A flexibilitás az egyik olyan kérdés, amelyet felvetettünk a tanácsnak. A tanács, mint önök tudják, nem nagyon lelkes a rugalmasságot illetően, és azt illetően, hogy az el nem költött pénzeket föl lehessen használni. Ezt az álláspontunkat viszont meg kell védeni. Ha kevesebb az alapunk, a pénzünk, rugalmasabbaknak kell lennünk, és a kevesebb pénzt valahogy igazítani kell, ott kell felhasználni, ahol szükséges. Ezt a kap esetében is közvetlenül lehetne alkalmazni, ezt a rugalmasságot, de elvi okokból hangsúlyt kell helyezni a rugalmasságra, akkor, amikor tárgyalunk. Néhány kérdés, csak gyorsan, ami a visszatérítést illeti. Jár úr kérdése. A visszatérítés illetően a bizottság azt javasolta, hogy ezt a rendszert vessük el, és térjünk át egy másikra, az általány rendszer a tagállamokkal. Ez lesz az egyik legégetőbb, legnehezőbb kérdés a tanácsban, de nem a parlamentben, mert erről nekünk itt világos a visszatérítésekről az álláspontunk. Mi sokkal átláthatóbb rendszert szeretnénk akkor, amikor a költségvetés készül, de a tanácsnak kell erről döntenie, hogy ez hogy működjön. A deflátorról már beszéltem. Ami pedig Reimer úr kérdését illeti a nemzeti igazgatásokról, az ő helyükben nem léphetünk, világosan el kell mondani, hogy a különböző nemzeti adminisztrációknak igen gyorsaknak kell lenniük, hogyha jól el akarjuk kezdeni a következő pénzügyi keretet. A jelenlegi esetében sajnos ez nem így volt, nagyon sok rendelet későn érkezett, és ezért a pénzalapok folyósítása terén itt jelentős visszaesés volt az EU finanszírozás szempontjából, de 2014-ben valahogy szükség lesz az EU alapokra azért, hogy a válságból kikerüljünk. Ezekre a kérdésekre kívántam válaszolni. Gondolom, hogy Bőge úr kiegészít engem. Igen, Reimer. Köszönöm. Mindazzal egyetértek, amit kollégám az imént mondott. Én is úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a parlament ereje abban kell, hogy legyen, hogy megpróbálunk előrelépni a tárgyalásokkal, ahogyan ezt a Sura jelentésnél is jeleztük, hiszen négy nagy frakció elég egyértelműen támogatta ezt a jelentést. A tanácsban a helyzet az, hogy ott vannak a bizottság barátai, az agrárpolitika barátai, és ott vannak azok, akik nem akarnak pénzt költeni. És talán vannak még más kisebb csoportok is, de fontos, hogy a parlament időben elkezdje és gyorsan folytassa a tárgyalásokat, ugyanakkor az is egyértelmű kell, hogy legyen, hogy a minőséget kell szem előtt tartanunk nem akarok ugyanis valaminek tanulja lenni annak, ami a múltkor a legutóbb is bekövetkezett, no, akkor más volt a szerződéses keret. Második nekifutásban a parlament egyöntetően jóvá hagy valamit, és amint megszületik ott a döntés, a bizottság nagy többséggel úgy tűnik, hogy nem nincs jobb dolga, mint az, hogy a parlamentet sürgesse, hogy megtakarítsuk az időt, hogy az idővel spóroljunk, és nehogy utólagos tárgyalásokat kelljen lefolytatni. Pontosan ez az, amit itt is szeretnék leszögezni. Azt várom el a bizottságtól, hogy egyértelmű jelzéseket adjon, egyértelműbbeket, mint a múltkor, arról, hogy kész, határozott az általa lefektetett prioritásokat a számok és a tartalmak vonatkozásában továbbra is képviselni. És hogyha nehéz lesz a helyzet, akkor a parlament oldalára kell, hogy álljon, nem pedig túl hamar nem szabad túl hamar engednie. A top-down, bottom-up megközelítéssel kapcsolatos kérdés. A lengyel elnökség a bottom-up megközelítést alkalmazta, a Dán elnökség viszont a másik megközelítést kezdte el. Teljesen egyértelmű, hogy a politikának a tartalmairól kell beszélnünk, a kohézióról, az agrárpolitikáról, a külpolitikáról és a fejlesztési politikáról. Épp elég nehéz, amikor 56 különböző fejlesztési programot akarunk egyben tartani, és egy tisztességes megközelítést követni. Ugyanakkor azt is be kell lássuk, hogy nehéz bizonyos tartalmakról és változásokról beszélni, hogyha nem ismerjük közelebbről a számokat. Éppen ezért, amiről most tanácskozunk, azt természetesen bizonyos fenntartással kell tennünk, és a prioritásokat kell mindig szem előtt tartanunk. Megvannak a SURE bizottság 2013 plusz 5 plusz 2 rendelkezései, és már akkor lefektettük azt, hogy ha a tagállamok nem állnak készen arra, hogy a rendelkezésre bocsássák az összegeket, akkor a negatív prioritásokat vegyék le a napi rendről. Vannak a tanácsnak is bizonyos kötelezettségei, például a 3 a kutatás és az innováció támogatására, ott évente 130 milliárd hiányzik a 27 tagállamban. Ha megnézzük, hogy 0,7 a fejlesztési politika terén kb. 3-4 tagállam tesz eleget ennek, és nem igazán bízom abban, hogy 2015-ig eleget teszünk ennek, mert 30-35 milliárd hiányzik az Európai Unióban. Akarjuk ezt? Hát, ha akarjuk, akkor bizony meg kell mondani, hogy hogyan akarjuk ezt finanszírozni, de ha nem ezt támogatjuk, mert vannak más prioritásaink, akkor bizony bizonyos kérdéseket le kell venni a rendről. És a prioritások meghatározása során a politikai felelősséget is fel kell vállalni. Ugyanakkor persze azt is tudjuk, hogy az európai intézmények számára nem túl egyszerű meghatározni, melyek a negatív prioritások korábban egy frakció koordinátora voltam kezdetben az Agribizottságban, úgyhogy a tartalmakról is szeretnék beszélni, bár nem ez a feladatom. De úgy gondolom, hogy a bizottság, miután a különböző miniszterekkel egyeztettem, úgy gondolom, hogy a bizottság lebecsüli azt, hogy mindez milyen hatással van a nemzeti és regionális költségvetésekre. Catherine Day, a bizottság főigazgatója, a bürokrácia csökkentését akarja a figyelem középpontjába helyezni, de ez az agrárpolitika területén kudarcot val. Egy miniszter azt mondta, hogy legalább 15%-os további bürokráciával kell számolnunk. Márpedig, ha ez a helyzet, akkor azt kell mondjam, hogy a bizottság nem végezte el a feladatát. És egyidejűleg még valamit szeretnék megjegyezni. Kérdés, hogy mi történik az ezt követő a Dán elnökség utáni elnökség során. Az Európai Intézmények elnökei a szerződés értelmében a bizottság elnökének kezdeményezése alapján jogosak kezdeményezést tenni és előmozdítani a megoldást. Ugyanakkor ügyelni kell, hogy ebben az egész szerkezetben amit hogyha az Európai Tanács szintjén nézünk, nehogy hatályon kívül helyezzék a Lisszaboni szerződést. És még inkább háttérbe szorítsák a parlamentet. Szembe kell helyezkedjünk ezzel, és a bizottságnak is ezt kell tennie. A bizottságnak az Európai Parlament oldalára kell állnia. Éppen ezért a tanácsban is az a helyzet, hogy vannak országok, amelyek azt mondják, hogy de azért egy kicsit intenzívebben be akarjuk vonni a parlamentet, másokat azonban ez egyáltalán nem foglalkoztat. És most nekik azt mondanám, hogy a SWIFT, vagy a Marokkó, vagy az ACTA példájából nem tanultak? Vagy egyáltalán milyen sokáig kell jeleznünk számukra azt, hogy a jóváhagyás eljárás, vagy az együttdöntés eljárás során igenis számolniuk kell a parlamenttel. Tehát jobb lenne, hogyha egy kicsit politikaibb szinten gondolkodnának. Kérdés, hogy együttesen képesek vagyunk-e megoldást találni, vagy a parlament kénytelen szembesülni azzal, hogy csak jóvá hagyhat egy döntést. Azt nem tetjük meg, hogy a plenárison igent vagy nemet mondunk, mert akkor nem tudunk módosításokat előterjeszteni. Tehát előzetesen kell beszélni egymással, még mielőtt összeütközésre kerülne sor. A deflátorral kapcsolatban már minden elhangzott. Politikai kompromisszum volt ez, de azért ez nem szabad, hogy megtévesszen bennünket. Azt mondtuk, hogy legalább a 2013-as számokat abszolút mértékben szeretnénk megőrizni az agrár büdzsében, tehát a deflátor nélkül. Ugyanígy elhangzott a kohéziós politika vonatkozásában is, hogy a 2007-től 13-ig tartó időszakra vonatkozó számokat akarjuk megtartani. Ez a kompromisszum része, hogy más változások számára bizonyos mozgásteret biztosítunk. Én nem szeretném megnyitni ezt a hordót, még akkor is, hogyha figyelembe vesszük az egyéb szükséges, szükségességeket. Az outsourcing pedig, amikor különböző programokat kihelyezünk, a globalizáció, illetve ennek a mezőgazdaságra gyakorolt hatása. Nos, ez is egyfajta számítási trükk a bizottság részéről. Lehet, hogy ez a létező alapoknál működik, de amit most javasolnak az outsourcing vonatkozásában, ez gyakorlatilag sérti a költségvetés egységes jellegét, és megkérdőjelezi a közösségi módszer alapján való finanszírozást mert 15, 17 vagy 20 tagállam majd egyszer csak azt fogja mondani, hogy a költségvetésen kívül fog finanszírozni bizonyos projekteket, ez pedig egy nagyon veszélyes fejlemény, úgyhogy ezt óvatosan kellene kezelnünk. Végezetül pedig azt szeretném még megjegyezni, elnök úr, ami az ütemtervet illeti, ezt nagyon nehéz meghatározni. Ha nem sikerül október és december között egy határozott haladást elérnünk, egyrészt a számok vonatkozásában, másfelől pedig a tartalmaknál, akkor valóban egy nagyon nagy problémánk lesz. Ugyanakkor, ha elkerülhetetlen, hogy azt mondjuk, ennek semmi értelme, a 2013-as felső határ egyelőre hatályban marad, hát akkor, hölgyeim és uraim, kénytelenek leszünk ezekkel a számokkal dolgozni, ez még nem válság. Mert dolgozhatunk ezen számokkal, csak éppen a jogalappal kell foglalkoznunk, és ott egy megfelelő eljárást kell kiigazítanunk, ahogy azt politikailag majd megfelelőnek ítéljük meg. Nem szabad, hogy a tanács vagy a bizottság képviselői pánikot keltsenek. Azt hiszem, hogy ezt lazán és higgadtan kell majd megvitatnunk. Ennyit mondanék én, elnök úr, azt hiszem, hogy a döntő kérdés az lesz, hogy az elkövetkezendő hónapok során az illetékes bizottságok, a kapcsolattartó csoport között folyjon a párbeszéd, és hogy a tárgyalási dobozokat megvitassuk, a számok és a tartalmok, tartalmak a fontosak, le kell szögeznünk, hogy mi a mi üzenetünk a tanács felé, és egyértelművé kell tennünk, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a parlament álláspontját kellőképpen vegyék figyelembe, és remélhetőleg a tanács is végre tanul az eddigiekből. Köszönöm. Grazie. Abbiamo visto non solo la competenza dei nostri colleghi. Láttuk, hogy kollégánk milyen kollégáink milyen kompetensek, de a költségvetési szakbizottságban is vannak olyanok, akik közel állnak a mi szakbizottságunkhoz. Tudjuk, hogy nehéz tárgyalás lesz, de reméljük, hogy olyan csapat áll össze, amely eredményt mutat fel. Kefné és Bőgeó, köszönöm szépen a részvételüket, és ha más nem kér szót, akkor Scott urat kérem meg Longó urat, a bizottságot, hogy van-e mit mondaniuk, nem akkor lezáró a napirend eme pontját. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra. Capula Santos úr pontjára, amelyet nem tartunk meg, mivel nincs itt, elhalasztjuk a szabadság másik ülésére, most pedig a telepítési jogok liberalizálása az EU-ban című pont következik. Telepítési jogok liberalizálása az uniós borágazatban. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Pumárici professzorat a Federico Segondo Nápolyi Egyetemről, Szárbana asszonyt és PS urat, valamint Delacquila urat és Szekvine urakat a mezőgazdasági kutatóintézetből. Húsz percünk van, hogy bemutassák a tanulmányokat, utána megnyitjuk a vitát, halljuk a kollégákat, Szárdóne asszony azonnal szót kap. Köszönöm szépen elnök úr, mindenkit üdvözlök, nagyon örülök, hogy bemutatott majd tanulmány eredményeit. Az INNA végezte ezt a tanulmányt a Montpellier Egyetemmel, a Pádovai Egyetemmel, és az EU több termelő országának intézeteivel együtt. Ez a tanulmány egy általános elemzéssel kezdődött a szőlőszeti borászati ágazatról. Ez a piac nagy mértékben átalakult az utóbbi 30 évben. Mezőgazdasági struktúráról áttértünk másik struktúrára. az élelmiszeriparba épült be ez a szektor. Elmondhatjuk a borágazatot ma az jellemzi, hogy sokféle különböző termék van, és ezek specifikus szektorokat, szegmenseket céloztak meg a piacon, és nagyon különbözőképpen alakul a sorsuk. Nem szabad abba hibába esni, hogy azt hiszük, hogy ezek a szegmensek a piacon teljesen különállóak fragmentált a piac ugyan, ezek az elemek azonban összefüggenek. A borfogyasztás nőtt a nem, hagyományosan nem termelő országokban, és csökkent a hagyományosan termelő országokban. A kereskedelem is sokat fejlődött, főleg az új országok számára, és nem a hagyományosan termelő országok számára. A ö, hagyományos verseny előny valahogy kiegyenlítődött. Azt látjuk, hogy az új termelők ö, többlettel zárnak, még egyes hagyományos termelők is kiváló eredményt mutatnak fel Specifikus különbségek vannak, ennek ellenére a szőlészet borászati ágazat nem nagyon különbözik attól, amit látunk az új termelőknél. Ezek a régiók sok mikrovállalatot vagy kisvállalatot képviselnek, kevés a nagyvállalat. Azt tapasztaljuk, hogy több multinacionális van ebben az ágazatban, amelyek az EU-ban és az új termelő országokban is rendelkeznek tulajdonnal. Miután a ö, piac struktúráját elemezte, a telepítési, telepítési jogra tér ki a tanulmány, és kimutatja, hogy ez a rendszer teljesen másként ö, működik tagállamokként más az adaptációs forma, például annak függvényében, hogy milyen dinamikus a szöllészet, a borászati ágazat az elemzett régiókban. A telepítési rendszer nagyon nagy különbségeket mutat tagállamonként, sőt régiónként. Főleg két tényezőnek tudható ez be. Egyrészt a transfer jogok, hiszen itt más szabályok vannak, van, ahol előzetes engedélyre van szükség, máshol teljes a szabadság, a mozgásszabadság, és vannak olyanok, ahol kvóta van a ö, kereskedelemben szereplő mennyiségekre, akár borfajtánként. További elem, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet, az árak. A telepítési jog árai Európában Egy kérdőívet adtunk ki, küldtünk szét, és azt tapasztaltuk a válaszokban, hogy nagy a különbség a telepítési jogok árában. A telepítési jogok piacának a kezelése különböző vannak, regionális vagy országos tartalékok, és ez kihat az árakra. Egyes esetekben azt tapasztaljuk, hogy fontos szerepet játszik a közvetítési díj, amely változó régiónként. Globálisan úgy tűnik, hogy a telepítési jog rendszere nem akadálya a vállalatok terjeszkedésének, hogyha ezek dinamikus vállalatok. Egyes vállalatok ugyanis növelni akarták a termelésüket. A termelé, a telepítési jogok piaca azonban kevéssé átlátható. Van számos olyan eset, amikor egy tagállamban vagy egy régióban nem tudjuk pontosan, hogy ki az új tulajdonos, ki a tulajdonszerző, mennyi a transfer, illetve mekkora területről van szó. További megállapítás, spekuláció van egyes jogok árával kapcsolatban, különleges helyzetekben ezt tapasztaljuk ez komoly akadálya lehet a piac fejlődésének. A tanulmányunk utána próbálja értékelni, milyen hatása van a telepítési jog rendszerének a terület alakulására az EU-n belül, és a konkurens országokon belül az új világ 20 országára gondolunk. Specifikus matematikai modellt használtunk, amelynek alapja a telepített, a szölővel telepített terület, és a kereslet alakulása a piacon az exportár függvényében az EU és az új világ összehasonlító árai azt mutatják, hogy a nem közösségi országokban az ár jelentősen kihat a telepített területre. Nem közvetlen a hatás, nem azonnali, van egy átmeneti időszak, mikor az ár már megváltozott, de a terület még nem. 5-10 év az átfutás mondjuk. Az Európai Unióban kevésbé nyilvánvaló az ilyen hatás. Ez azonban nem azzal függ össze, hogy kontingensre alapozódik a mi jogunk. Több évtizede nem tudjuk kihasználni az EU-ban a termelési potenciált. Az export árak az EU-ban úgy tűnik kevésbé markáns következménnyel bírnak a belső túltermelésre. A belső túltermelés jellemezte nemrég még az európai termelést, azért, mert igaz, hogy magas a belső fogyasztás, mégis így van. A kínálat a piachoz igazodik, de késéssel. a telepítési jogok hatását úgy is próbáltuk felmérni, hogy összehasonlító vizsgálatot végeztünk Rika adatok alapján. Így világos aratokat kaptunk. Ez azt jelenti, hogy a szöl és, szöl és bor termelést vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy a rentabilitása nagyobb, mint más kultúrának. Majdnem az összes régióban az elemzett terület ö, elemzése ezt mutatja. Ez azt jelenti, hogy látás, nyomás tapasztalható annak irány, abba az irányba, hogy nőjön a szőlővel telepített terület. Ez a relatív ára természetesen egyenes összefüggést mutat. Van egy más matematikai modell, pozitív tervezés, amely ennek a nyomásnak a hatását elismeri. Ez egy belső karakterisztikum, de nem veszi figyelembe teljes mértékben a kockázatokat, illetve hogy milyen pénzügyi kapcsolat van az állandó kultúrák és az éves kultúrák mögött. A Rika azt mutatja, mutatja, hogy a rentabilitásbeli különbségek vannak, és ha rentabilizálni akarunk, akkor ez nyomást gyakorol, hogy újabb szőlőtetvények legyenek a ö, politika a harmadik világban is elemezhető. Ott azonban más a helyzet, mint az EU-ban. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ilyen ország egyelőre a múltban igen, most nem, nincsen korlátozás a politikájukban. Az utóbbi években ezek az országok túltermelési válságban szenvednek. A reformot tanul, reform hatásait tanulmányozzuk, és azt tapasztaljuk, hogy a bor KPS 2008 hatásai már érezhetőek. Új intézkedés most nehéz bevezetni, például mutualizációs alapokat, illetve a biztosítást a szüretre, illetve gondolok itt a zöld szüretre is a phasing out intézkedések hatása még mindig tapasztalható. támogató intézkedések tapasztalhatók, ezek részei a KPS-nek, és elismerik, hogy csak ebben az ágazatban működnek azt látjuk, hogy a szöllőbor ágazatban az egységes kifizetés rendszere kis hatással bír, pedig a kap többi területén ez a domináns vonás. Sok új intézkedés viszonylag kis hatással bírt a KPS-ben Hogyha rátérünk az első opcióra, amelyet elemeztünk, akkor azt látjuk, hogy a telepítési jogok rendszerének tervezett megszüntetése 2015 után jelentős kihatással lenne. Közvetve vagy közvetlenül kihat az egész mezőgazdaságra. Úgy gondoljuk, nagyon fontos pontosan fel nagyon fontos pontosan felbecsülni, hogy mik lesznek a hatások 2015 után, főleg a friss intézkedéseké. A tanulmány felhívja figyelmet egyes elemekre, amelyeket érdemes lenne bevenni, például promóciós elemeket, a mutualizációs elemet, illetve a szüretbiztosítást ez figyelembe veszi azt, hogy most milyen javaslatok fekszenek az asztalom. Egyelőre nincsen koordináció az általános, a többi ágazattal, például a területfejlesztéssel. Már emlékeztettem rá, hogy ha a telepítési jogokat megszüntetik, akkor fennáll a túltermelés veszélye. Ezen túl szabályozó intézkedések szükségesek, például a javítás érdekében. És itt a szakmai szervezeteknek megvan a maguk szerepük. Erősíteni kell a szerepüket a jelenlegi helyzethez képest, hogy olyat, olyan nyomást gyakorolhassanak, olyan hatással legyenek, mint például a zöldségi gyümölcságozatban, Hogyha liberalizáció van, akkor ö, stratégiai fontosságú fenntartani a összöllő regisztert 2015 után, és mert akkor kapunk pontos információt az EU-s termelési struktúráról. Ez a piramis a jelenlegi KPS működést mutatja. Ö, világos, hogy mi marad ebből. A phasing out intézkedések kikerülnének 2015 után a potenciál ellenőrzés is eltűnik, és így új dimenziót kap a KPS, mivel eltűnnek ezek az intézkedések, nagy szerep vár a címkézésre, a szakmaközi egyeztetésre. Hogyha nincsen reform, akkor a jövőbeli KPS egyfajta fordított piramis lesz, ahol az alap intézkedéseknek nincs megfelelő dotációja, és nem tudja a liberalizáció hatásait kivédeni. Ezért fontos lenne újra egyensúlyba hozni ezt a piramis, hogy ne fordított legyen ellenben. Hogyha megtartjuk a telepítési jogot, akkor két érv jön fel. Egyrészt újra kell értékelni a telepítési jogok mechanizmusát. Ez a megoldás azt jelenti, hogy az EU-nak nincsenek plusz költségei, de kompenzációt kapnak azok, akik a termelésről a jövőben lemondanak. Tudni kell azt is, hogy a jelenlegi intézkedések előnyökhöz vezettek, és ezekből ihletést nyerhetünk, hogyha további reformokat kívánunk megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy a program fenntartása azt jelenti, hogy át kellene fogalmazni egyes részleteket. Így lehetne nagyobb rugalmasságot biztosítani a termelésben. Az új rendszernek két pillére lenne. Egyrészt egy olyan piac, amely javul, amikor a működési szabályokat tekintjük, valamint rugalmasabb kell legyen a termelési potenciál A telepítési jogok tekintetében át kell tekinteni a technikai szabályokat, például a telepítési jogok cseréjét, valamint a transfer határait ki kell terjeszteni. Így lehet a spekulációt elkerülni, így a vevő eladók így kaptának nagyobb szerepet, és el tudnánk kerülni azokat a visszaéléseket, amelyeknek a múltban tanúi voltunk. Szükséges csökkenteni a közvetítési költségeket. Eddig ezeket nem eléggé vettük figyelembe be kell vezetni egyfajta árverési rendszert a telepítési jogok tekintetében. Ez a mechanizmus jól működött már a múltban egyes esetekben. Fel, meg kell, el kell gondolkozni azon, hogy szélesítsük a ö, cserre területet, és így az, az EU nagyobb részére terjedne ki. Megpróbálom összefoglalni, hogy a vita során milyen álláspontok alakultak ki. Elmondhatunk, hogy a dokumentumok inkább annak kedveznek, hogy maradjon fenn a telepítési jogrendszere, esetleg áldolgozva a liberalizálás hívei kisebbségben maradnak. Persze ennek meg kell fizetni az árat. Az árát. ez azt jelenti, hogy nem térnénk át alapvetően alternatív rendszerre. Ellenőrzési mechanizmus szükséges, a termelés ellenőrzése, de senki se tudja ezt pontosan, világosan meghatározni, hogy milyen lenne. Mielőtt bemutatnám a kulcs eredményeket, a legfontosabb eredményeket a két hipotézis alapján, amit elemeztünk, azt hiszem nagyon fontos utalni egyes kérdésekre, eh, amelyekről nem szabad megfeledkezni elemző munkánk során. során. A KPS létrehozása óta a kap lényegét jelenti. Ezért a telepítési jogról nem lehet kimondani, hogy ellentétes lenne a rendszerünk lényegével, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal. A telepítési jogrendszerre nem ellentétes az alkoholfogyasztási politikáinkkal, sem pedig a földrajzi eredet megjelölésével kapcsolatos jogszabályokkal. Ami az alkoholfogyasztás illeti, szeretnék emlékeztetni rá, hogy az EU legtöbb országában, illetve máshol is vannak korlátozások a reklámmal és az eladással kapcsolatban. A liberalizás figyelembe venné ezeket az aspektusokat is. Nagyon fontos szerintünk megkülönböztetni két kérdést, amelyet gyakran összemosnak. Van egy általános kérdés, a telepítési jogok szabályozása, és van egy teljesen másik kérdés, a, az eredet megjelölés szabályozása. Ezek különböző kérdések, de nem teljesen különülnek el. Fontos emlékeztetni rá, hogy a bor piaca, az eredet megjelölt bor piaca nem válik el élesen a többi szőlészeti szőlészeti, borászati termék piacától. El kell gondolkozni ezen. A telepítési jogok kérdését nem lehet erre a termék csoportra leszűkíteni. Összefoglalva, tanulmányunk megpróbálja megvilágítani az egyes aspektusokat. Mi szól a telepítési jogok mellett vagy ellen. A liberalizáció bizonyos előnyöket hoz valóban, de potenciális kockázatokat is. Ezeket a kockázatokat lehet kezelni, hogyha ellenintézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a többi kevésbé magas kockázatot csökkentsék. Mindegyik opciónak megvan a maga egészen specifikus kihatása a politikára. A liberalizáció a költségeket, a termelési költségeket nyilván csökkentheti szintén lehetővé teszi, hogy jobb legyen a reagáló készség, főleg a az olcsó borak esetében. Az előnyök mellett az is megjelenik, hogy a termelési potenciál feletti ellenőrzést elveszítjük. Lehet, hogy túltermelés lesz. Ezt azonban lehet kezelni, hogyha kockázatkezelési intézkedéseket és más intézkedéseket, önkorlátozó intézkedéseket hozunk. További kockázat, hogy a piacnak ellentétes jelzéseket küldünk. Ezt a kockázatot azzal tudjuk kilőni, hogy pontos információt adunk a termelés alakulásáról, és ehhez a gazdaság élet minden szereplője hozzájut. Szintén kockázat, hogy hogyan alakul a verseny. Vannak, akik nem a kiválóság szegmensében kívánnak dolgozni. Külön támogatási rendszer kell a termelésre, szerződéses formában. Itt a cél a borászati, szöllészeti ágazat lenne, ez egy nagyon bonyolult ágazat, a kínálatból kell kiindulniuk a szakmai szervezeteknek. Itt a társadalmi stabilitás esetleg csökkenne, erre specifikus vidékfejlesztő intézkedéseket kellene behozni. Természetesen ennek a módja liberalizálás, ellenintézkedések szükségesek, mint mondtam, át kellene alaposan dolgozni a jelenlegi szabályokat, amelyek jellemzik a KPS-t. Ami pedig az új rendszertől, amit az új rendszertől várunk, az, az hogy a túl termelést. Megelőzzük, és a szociális és környezetvédelmi szempontból megelőzést hajtunk végre. Vannak azért ennek potenciális kockázatai az ágazat reagálási kapacitása gyengülhet a piac módosulásával szemben, ezt viszont ellensúlyozni lehet egy rugalmasabb irányítással, mint amilyen a mai, el kell kerülni azt, hogy olyan döntéseket hozunk, amelyek nem megalapozottak. Ilyen formán jó információkkal fogunk rendelkezni a termelésről és a piac alakulásáról. Ezt az opciót még kiegészíthetjük a termelési költségek növekedésével, viszont ezzel úgy tudunk szembeszállni, hogyha a telepítési jogok transferét valósítjuk meg. Ami a politikai lépéseket illeti, ez az opció könnyebben megvalósítható, mint az első, viszont nem lehet alulbecsülni a politikai megállapodás összetett voltját, mégpedig két szempontból az egyik a lehetséges változás a termelési potenciálban, továbbá a különböző csere térségek alakulása, a telepítési jogok transfere szempontjából. A borpiac, a bor ágazat nagyon összetett ágazat, és nagyon nehéz optimális döntéseket hozni, olyan döntéseket, amelyek figyelembe veszik a ágazat összes igényét, és a liberalizációt ebből a szempontból úgy lehetne végrehajtani, hogy a kínálat dinamikusabb lenne az EU-n belül, új termékek is megjelenhetnének, például a címkéken a fajtát is jelölni lehetne, és azt is el kell mondani, hogyha ezt a döntést úgy alkalmazzák, hogy bizonyos jelölt ellenintézkedéseket is bevezetnek, akkor nem lenne drámai változás a szőlő és bortermelési ágazatban. Viszont a telepítési jogokkal jobb helyzetbe hoznánk ezt az ágazatot, mégpedig úgy, hogy a hagyományos európai borkínálatot részesítenénk előnybe. Ellenintézkedésekkel együtt mégsem akadályoznánk meg az európai bor ágazat továbbfejlődését. Vannak ellenintézkedések az említett opciókat illetően, de ezeket megfelelően kell értékelni, mert a választás függvényében a KPS működését javíthatnánk. President uh, occasion to... Köszönöm szépen. Nincs itt az elnökünk, tehát itt az alkalom számomra, hogy átvegyem az elnöklést. Danten úr kíván most hozzászólni. Merci, Monsieur le Président. Euh, moi, je voudrais... Köszönöm, elnök úr. Először is a tanulmány szerzőjének gratulálok. Az összes hipotézist elemzik, ha egyetértünk a konklúziókkal, akkor könnyebb gratulálni a szerzőknek, de több héten át különböző javaslatokat hallgattunk, az önök munkja csodálatosan elemzi, vagyis csodálatos szintézis készít a témákról. 350-en jöttek össze a telepítési jogokkal kapcsolatosan. 8-9 miniszter, 30 nemzeti parlamenti képviselő, különböző politikai pártokat képviselve, és KPS előadójaként nekem kellett a tegnapi ülésről beszámolnom. Annyit mondok, hogy tegnap, amellett, amit ön mondott, itt a dolgok szépen kapcsolódnak egymásba, és csak a makroökonomiai szempontokat nézve a telepítési jog, vagyis a szőlőtermesztés és a termelés Európában, ahogy ez 40 éve folyik, hármas célnak felel meg, és ez a fenntartható fejlődés politikájába illeszkedik, amelyet Európában meg akarunk valósítani. A bornak fontos környezetvédelmi, környezeti szerepe van a táj szempontjából és az erózió elleni harcban, de szociális dimenziója is van. Két szempontból, kulturális szempontból, mert a bor és a szőlő erős kulturális örökség az EU-ban, valamint a hagyományos értelemben vett szociális szempontok szerint is közvetlenül és közvetve. A gazdaságok általában nem gépesítettek, hanem hagyományos gazdaságok, és olyan szociális modellről van szó, amely szerint a az erőforrások, a források szépen eloszlanak a területen. Nem csak a szőlészetről kívánok beszélni, hanem a turizmusról is. De ami a szőlészetet illeti, az évek során kiépítettünk valamint, és minden egyes terület specifikus jellegét megőriztük ezzel. Ez a területfejlesztési politika része is, de ennek segítségével minőségi előrelépést is tettünk. Ez bebizonyosodott, beleértve a legutolsó EU csatlakozókat, most már több mint tíz évben, éve csatlakoztak ezek az országok, jelentős minőségi előrelépést tettek. A telepítési jog és az irányítás, gazdálkodás sokrétű, vannak gyenge pontjai, viszont nagyon erős pontjai is az európai fogyasztó és az export szempontjából. Európa ma sok kérdés feltesz arról, hogy miért veszített el export lehetőségeket a világban, de 20 milliárd euróval a szőlészeti ágazat rendkívül fontos forgalmat bonyolít le, ez devizát hoz nekünk, ott vagyunk a világban, európaiként, a boron keresztül, mint terméken keresztül. Az egyik ütköző pont itt az, hogy nem tudjuk ugyanúgy fenntartani ezt a rendszert, ahogy ez ma áll, mert a jogokkal való gazdálkodás versenyszabályokba ütközik, vagyis versenyellenes szabályokat szül, és éppen ezért a telepítési jogok irányítását újra kell definiálni, európai szabályokra van szó, még akkor is, hogyha az alkalmazás decentralizált. A lényeg az, hogy ilyen keretek között kívánok ezen dolgozni a KPS reformot illetően. The next speaker, Miss Herans Garcia. <laughs> Garcia kollega a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretném megköszönni én is eh, az előadást a telepítési jogokról. Tegnap eh, este már ugye a telepítési jogokról hallhattunk a néppárt rendezvényén. Aki azt mondja, hogy fel kell számolni a telepítési jogokat, azt állítják, hogy nincs szükség külső szabályozásra ebben az ágazatban, és hogy maga a piac képes lesz arra, hogy hogy szabályozza ezt az ágazatot. Én azonban úgy gondolom, hogy a telepítési jogok bebizonyították, hogy egy kettős, hasznosságú, kettős hasznuk van egyfelől, a termelést támogatják. Egy nagyon fontos vállalkozói gazdasági eszköz ez a szőlészeti gazdaságok kezében, és később a borpincékben a bor előállítása során is. Ugyanakkor azt is bebizonyították, hogy hasznos eszköz, amikor az európai borok minőségének ösztönzéséről van szó, hogy ezt hogy tették. Nos, egyéb eljárásokkal együtt, mint a zöld szület és egyéb eljárások. Tehát egy olyan eszközről van itt szó, amely két formában is hasznosnak bizonyult gazdasági szempontból. Most azt hallhattuk, hogy az árakkal kapcsolatos spekuláció, egyesek ezt állítják, az árakkal kapcsolatos spekuláció összefügghet a telepítési jogokkal és a piac alakulásával, de úgy gondolom, hogy ez bármilyen fajta gazdasági elemzésnek ellentmond, ugyanis az európai borok exportja nő, ugyanakkor az üzlet, a nyereség csökken, tehát alacsonyabbak az árok. Úgyhogy azt hiszem, nincs igazok azoknak, akik azt állítják, hogy ez a spekulációt ösztönzi, hanem ez éppenséggel egy nagyon fontos vállalkozói eszköz. Egyesek azt állítják, hogy vannak bizonyos pozitív hatása is a lövidtávú liberalizációnak. Én azonban ennek az ellenkezőjét vallom, mert úgy gondolom, hogy a közvetlen negatív hatások, ha 2012-ben megjelenik ez a liberalizáció, egyértelműek egy olyan hatást váltana ez ugyanis ki, amelynek környezeti vonatkozása is lehet, nagyon is negatív, drámai, azonnali hatása. Mert azon földeken, ahol felhagynak a termeléssel, ott nagyon gyorsan halad majd előre az elsivatagosodás és pontosan ez ellen küzdünk az európai költségvetés segítségével, tehát jó lenne, hogyha ezt megfontolnánk és átgondolnánk, még mielőtt valamilyen környezeti katasztrófát idézünk elő. Vannak persze szociális problémák is, a munkanélküliség, illetve a gazdasági visszaesés számos európai térségben, olyan térségekben, amelyeknek nem pont most a legjobb a helyzetük gazdasági szempontból. Úgy gondolom, hogy a telepítési jogokat ugyanúgy kellene ellenőrizni, mint eddig, továbbra is a gazdálkodók kezébe kell ezt helyezni, és az államnak kell ezt igazgatnia, az államnak kell közvetítőként fellépnie. Nagyon fontos volt ez ugyanis a fenntartható növekedés szempontjából, a vállalkozások szempontjából, és megvalósította a kereslet és a kínálat közti egyensúlyt is, méghozzá nagyon hatékonyan. Az Európai Parlament mindig is kiállt amellett, hogy a telepítési jogokat fenn kell tartani, és most szerencsére úgy tűnik, hogy a tanácson belül is megváltozott az álláspont. Ott ugyanis egyre több tagállam késznek mutatkozik arra, hogy megőrizze ezen telepítési jogokat. Ott van az Európai Bizottság, amely úgy tűnik, hogy kész párbeszédet folytatni erről. Októberben Csolos biztos úr ezt a plenárison bejelentette, tehát hogyha ezt így folytathatjuk, akkor viszonylag optimisták maradhatunk. Itt nem pusztán a gazdasági liberalizációról kell ezt a vitát folytatni, hanem a területek, a vidéki térségek kell, hogy a középpontba kerüljenek a kulturális hagyományok megőrzése. Ez része az európai agrárpolitikának, a közös agrárpolitikának. Jó, the next speaker, Mr. Hojling úr a következő hozzászóló. Ja, ich habe mich weitgehend den Messze menőleg csatlakozom az előttem szólókhoz. Örülnék annak, ha a bizottság is bejelentené, hogy a telepítési jogokkal kapcsolatos álláspontját átgondolja. Eddig az volt a benyomásunk, hogy mindenki küzd a telepítési jogok megtartásáért, csak éppen a bizottság számik síkra mindig a liberalizációért, mert ennek az előnyeit vallja. Úgy gondolom, hogy pusztán az, hogy a tanácsban változtak az álláspontok, ez is jelzi, hogy egyre több tagállam támogatja ezt, én Németországban legalábbis még nem találkoztam olyan szőlőtermelővel, aki azt kívánta volna, hogy liberalizálják a piacot. Márpedig ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, és a telepítési jogok megőrzése mellett kell sikra szállnunk, máskülönben nem veszük figyelembe magát a realitást. A tanulmány azt vallotta, hogy ha a telepítési jogokat felszámoljuk, akkor nagyobb nyomás nehezedik a piacra. Ez némileg meglepett. Mindazok, akikre nyomás nehezedne, azok elénk állnának és támogatásokat kérnének. Úgyhogy ugyanolyan helyzet állna elő, mint például a tej esetében. A túltermelés végeredményben azt eredményezi, hogy az adófizetők pénzét még inkább igénybe veszik. Tehát egy nagyobb lesz erre a nyomás. Ha azzal érvelünk, akkor a szőlőtermelők, a bortermelők más piacot kellene, hogy keressenek. Na de hát mit csináljanak a bortermelők, ha nem tudnak bort termelni, azért olyan sok alternatívájuk nincs. Az mégsem járható út, hogy egyik nap elültetik a szőlőt, másnap pedig kiássák. Úgyhogy ez nem egyfajta rugalmas termelés. Úgyhogy én azt szeretném, hogy az Európai Bizottság is az álláspontját változtassa meg, lehet, hogy annyira nem bátrak, hogy kimondják ezt, de azért láttunk már erre utaló jeleket, hogy inkább a piac szabályozás lenne a megoldás, nem pedig a liberalizáció. Ez már egy komoly előrelépés lenne, hogyha végre közös álláspontra tudnánk helyezkedni, és az európai bortermelőknek is perspektívát tudnánk így nyújtani. Azt gondolom, hogy a bizottság ezt a realitást mindenképp figyelembe kell, hogy vegye. Thank you, Mr. Hoy. Köszönöm, Hajzink úr. Klász asszony a következő hozzászólom. Köszönöm, elnök úr. Látható, hogy milyen nehéz a jövőbe tekintenünk, és nem is sikerül ez. Nagyon sok megfontolást hallhattunk, ezek nagyon izgalmasak, és végül egyet is értek ezzel. Ha végigolvasom ezt a dokumentumot, illetve a végén a definíciót, akkor látható, hogy a telepítési jogok felszámolás esetén a kockázatok sokkal magasabbak, mintha megtartanánk ezen telepítési jogokat. Ezt a tanulmány is alátámasztja. Éppen ezért vannak bizonyos kérdések, amelyeket fel kell tennünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is jutottak erre az állítás. Ugye azt állítják, hogy a liberalizálás nyomást gyakorol a szőlőtermesztési területek növelése, növelésére. Itt nem csak arról van szó, hogy növelnék a területet, hanem áthelyeznék ezeket, és ez pedig nagyon veszélyes lehet bizonyos régiókban, ugye Hajszlin kollega utalt erre, a bortermelő vidékek sajátos régiók, a bornak az ilyen térségekben van a helye, viszont ha olyan területet nézünk, ahol hegyvidéki termelés folyik, akkor a síkságon alig, síkságra alig helyezhető át a termelés. Sok esetben felvetettek bizonyos kérdéseket. Szeretném tudni, hogy ki vett részt a tanulmány elkészítésében, illetve kiket kérdeztek meg. Ezek olyan dolgok, amelyeket nálunk Németországban egyértelműen szabályoznak. Van egy rendszer, az ültetésnél, a telepítésnél bejelentési kötelezettség van hatályban, és tudják a gazdák, hogy 8 évig meg kell, hogy tartsák ezt a területet, és aztán a nemzeti tartalékba helyeződik át. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy van-e egyfajta különleges, illetve különböző alkalmazás a telepítési jogok területén Európában? És a hatályos jogot hogyan lehet eredményesebben alkalmazni? Ha valamit változtatunk, akkor a létező jogszabályokat tényleg hatékonyan kell kialakítanunk. És úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy ezt megtegyük. Tehát nem feltétlenül kell a jogszabályokat módosítani említette, hogy ha liberalizálunk, akkor növekszik a termelés, és akkor ellenintézkedéseket kell hoznunk, de akkor igazából visszatérünk a régi modellhez, már pedig mi ezt otthon senkinek nem tudjuk így eladni, a gazdáknak sem, a termelőknek és a lakosságnak sem. Nem tudjuk meggyőzni majd őket arról, hogy visszatérünk a régi modellhez, ahol a különböző lepárlási intézkedések kerülnek majd napirendre. Azt hiszem, hogy jó néhány dolgot megsporolhatunk magunknak. Ha megnézzük azon listát, amelyen felvázolják a liberalizáció intézkedéseit és az ellenintézkedéseket, akkor úgy látom, hogy a kockázat sokkal nagyobb. Túl sok ellenintézkedést kell majd ismét foganatosítani. Tehát kérném, hogy tartsuk meg azt, ami eddig jól működött, és a bizottság is végre belátja ezt majd. Tehát végezetül egyetértek a következtetéseikkel, azzal, hogy jobb megőrizni a telepítési jogokat. Az odavezető út során azonban számos érvet felsorakoztathattunk volna még a telepítési jogok megőrzése mellett, de reméljük, hogy közösen rá tudjuk bírni a bizottságot is arra, hogy más, hogy jobb belátásra térjen, hiszen nem veheti, nem hagyhatja figyelmen kívül a parlament és a, bizot, és a tanács álláspontját. Van egy olyan alap, ugye, amely a, tulajdonképpen a bortermelőket támogatja, de kérdés, hogy mi van még ennek a hátterében, ugye ez összefügg a turizmussal, ami egy nagyon fontos gazdasági tényező, úgyhogy jó lenne, ha a bizottságot is meg tudjuk győzni, és remélem, hogy az ön, tanulmányához hozzájárul. Köszönöm. Grazie professoressa Pomarici per la prestazione di questo studio. Köszönöm. Érdekes volt az intézet elemzése. Érdemes megvilágítani néhány problémát, kérdést, mindazt, ami a telepítési jogokkal kapcsolatos. Klász asszony elmondta, hogy mások-e az irányítási kezelési rendszerek, ezen belül igen, vannak tagállamok, amelyek korlátozzák a jog átadást egyik régiótól a másikig, míg más tagállamokban ez a transfer, jog átruházás meglehetősen könnyű. És eh, itt jelentős különbségek vannak. Véleményem szerint ezt is ki kell emelni a bizottságunkon belül. Minél kevésbé engedélyezzük a jogátruházást, annál inkább fogja a régiót védeni a rendszer, viszont az egész rendszer merevé válik. Viszont az átruházás segítségével rugalmasabb a rendszer, vagy pedig ahogy ön javasolta, vagy legalábbis vázolta, az egyik tagállamtól a másikig átadni az átruházási jogot, mindez igen rugalmasá tenni a rendszert. Ami pedig a szőlő termesztésre felhasznált területeket illeti évről évre, hogyha a rendszer rugalmas, akkor könnyebb telepíteni. Szerintem felmerül a kérdés, meg kell tartani ezt a rugalmasságot, ahogy a javaslatot alatuk, vagy pedig nem érdemes teljes mértékben felhagyni ezzel a rendszerrel. Ön azt mondta, hogy a piac legyen átláthatóbb, mint ma, és ez igazi, valós probléma. Olaszország nevében beszélek, és szerintem a telepítési jogok Dél-Olaszországtól észak felé haladva azt mutatják, hogy a, az így keresett pénz a közvetítők zsebébe vándorol, nem pedig a termelők zsebébe, ami pedig a nyilvános aukciókat illeti, ezt talán érdemes lenne kialakítani, továbbfejleszteni. Egyetértek én is azzal, hogy legyen rugalmasabb a rendszer, annál átláthatóbb a piac, és ami pedig a telepítési jogok átadását illeti egyik régiótól a másikig, úgy látom, hogy a piac ettől kevésbé átláthatóvá válik, pedig célunk az átláthatás. Átláthatóság. Luling asszony. Köszönöm, elnök úr. El kell mondjam, hogy tegnap este nagy hatással volt rám a francia mezőgazdasági miniszter reagálása, hozzászólása Dantin úr már összefoglalta a szülészeti borászati ágazat állapotát. Föltettük magunknak a kérdést, hogy Európa miért szándékozik, nem túl átgondolt intézkedésekkel, ahogy én látom, hogyha megnézzük az összes tanulmányt, hát miért akar Európa destabilizálni egy olyan ágazatot, amely jól működik? Az EU-n belül elég sok ágazattal kellene foglalkozni, olyanokkal, amelyek nem igazán működnek, de miért eh, kell lehet 2007-ben liberalizálni a telepítési jogokat, ami ezt a témát illeti. Úgy gondolom, miután meghallgattam szakmabeliek véleményét, politikusokat, és miután elolvastam tanulmányokat a problémáról, úgy gondolom, hogy bizonyos következtetéseket oszthatunk, mert arról volt szó, hogy a települési jogokat liberalizálni kell, mert a vállalkozások méretét növelni szükséges. Közben az egyik tanulmány bebizonyította, hogy a vállalkozás mérete nem jelent feltétlenül méretgazdaságot és jövedelem növekedést. Azt is elmondták, hogy a telepítési jogok túl drágák, de az egyik tanulmányban azt olvassuk, hogy a telepítési jogok ára nem növeli jelentősen a vállalkozás létrehozásának költségét, némileg növeli, de az is biztos, hogyha a jog szerint alkalmazzuk ezt a rendelkezést, akkor nem tudjuk elkerülni a túltermelést, mint Argentinába láttuk, a Loire völgyében másút, és itt láncreakciókat tapasztaltunk a különböző régiókban, és azt is láttuk, hogy a telepítési rendszer szabályozása az új belé versenytársaknál nem segített eh, nekik abban, hogy elkerüljék a piac eh, egyensúlytalanságát. A telepítési jogok rendszere lehetővé tette a reallokálást olyan régiókban, ahol a piaci lehetőségek növekedtek. Szerintem elviekben arról kellene nyilatkoznunk, vagy amellé kellene állnunk, hogy a telepítési jogok maradjanak fenn, a jól ismert érveknél fogva. De ez nem jelenti az, hogy funkcionális működési problémák lennének, a telepítési jogi rendszer nem elég hatékony, az átadási rendszer megvan, hogyha ezeket fenn akarjuk tartani, akkor készen kell állni arra, hogy megvizsgáljuk-e különböző pontokat azért, hogy a telepítési jogokat piac szabályozásra használjuk fel, hiszen arra szükségünk van. De szerintem nincs értelme annak, hogy a feltörekvő országok olcsó borrával versenyre kelljünk, mert mi nem fogjuk tudni soha annyira lenyomni a termelési árainkat. A mi jövőnk a minőségi borok termelésében rejlik, és ezen minőségi borok exportját illetően fogyasztását illetően is nagyon jó eredményeket értünk el. Éppen ezért szerintem ezzel kell mindezt lezárni, vagy ezeket a következtetéseket kell levonni, és el kell mondani, hogy ezt a rendszert fenntartjuk, de készen állunk arra, hogy vitát folytassunk a struktúráról, a mechanizmusról, a hatékonyságról és a jogátadásról, transferről is. Szerintem, hogyha ezt véghez visszük, akkor a bizottságot is meg tudjuk győzni arról, hogy nem volt igazán megalapozott az a lépés, amikor a, az intézkedéseket javasolták, és a bizottságnak szerintem meg kell változtatnia az álláspontját ez ügyben, és biztos, hogy meg is fogja tenni, mert már elég sok ország gondolja így, még körülbelül 30 eh, szavazat hiányzik ahhoz, hogy a tanácsban eh, minősített többség legyen. Csolos eh, úr előbb szeretné, ha meg lenne ez a többség, még mielőtt a mi véleményünkre, mi oldalunkra állna, hidegvérrel teszi ezt. Szerintem a bizottság a kezdeményezés monopóliumával rendelkezik, de hogyha nem tud kezdeményezni, nem lép, akkor majd lépünk mi, mert most együtt döntési eljárásban dolgozunk, és Dantán úr, sőt közülünk nagyon sokan készen állnak arra, hogy módosításokkal éljenek, és ezt a szélsőséges liberalizációt megállítsuk, azért, hogy az EU-ban telepítési jogi rendszer, olyan telepítési jogi rendszer legyen, amely az igényeinknek megfelel, és főleg, hogy elkerüljük, hogy szociális, gazdasági, környezetvédelmi következményei legyenek mindennek, mert ezek árát még nem ismerjük. Nem a kap drága, hanem a kap hiánya járna fel becsülhetetlen károkkal, és úgy gondolom, hogy konklúzióként remélem, hogy ebben a bizottságban meg tudunk egyezni abban, amit én az előbb elmondtam, és amit Danten úr is ismertetett. Köszönöm. Thank you, Ms. Luling. And, uh... Köszönöm szépen, Luling asszony. Most pedig uh, megadnám a szót. Árlem asszonynak. Szárdóne a nevem igazából, mondja a felszólaló. Köszönöm szépen, a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ez nagy segítségünkre lesz a végső formába öntéskor. Egyes kérdésekre próbálok majd koncentrálni. Például, hogyan jutottunk arra a következtetésre, hogy a liberalizáció túl termelési kockázatot jelent, és hogy túl nagy területet terjed ki a szöllő. Modelláltuk a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy a mezőgazdászoknak milyen a magatartása Európában. Az első modell azt mutatja, hogyha nincsen ellenőrzési eszköz, mint például, ahogy látjuk a nem közösségi országban, ahol nincsen ilyen ellenőrzési rendszer. Nos, némi késéssel, de a terület a telepített terület nő. Az is kiderült, hogy a tanulmányozott övezetekben a szőlőnek a hozama magasabb, mint a többi kultúrái. Tehát ha liberalizáció van, az azt jelenti, hogy nőhetne a termelés, és egyes gazdasági szereplők olyan termelést kívánnak megvalósítani, amely a e, nem közösségi termelőkkel próbálnak versenyezni a nemzetközi piacon. Új fajtákat, nagyobb mennyiségeket bocsájtanának a piacra. Innét származnak a következtetéseink. Feltételezve a liberalizációt, ösztönözzük eszközök használatát arra, hogy ellenőrzés legyen, legyenek minimális szabályok, és ezek betartását ellenőrizni kell, hogy elkerüljük a marginális régiókból átmenjenek a telepített területek a, az alföldi részekre, ahol most más kultúrák vannak. Az, ami időszakos ellenőrzési eszköz volt 40 éve, az állandó eszközzé vált állandó eszközről van most szó, és nem elég rugalmas az ágazat. Meg kell újítani az egész szőlőágazatot, ezt az eszközt is. Ezen el kell gondolkozni. Erre koncentrálnunk kell. javaslatunk van a működési mód megváltoztatására. Ennek eredete az az elemzés, amelyet egy kérdőív révén ejtettünk meg az összes termelő országra kiterjedt. Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Magyarországon, Romániában is végeztünk felmérést és következtetéseket vontunk le. Ez vezetett oda, hogy azt mondtuk, túl sok működési mód van. Van, amikor mindenki elégedett a rendszer működésével, átlátható a piac. Van már árverési rendszer az átruházás esetében és van egy olyan mechanizmus, ahol a csere nem az egyetlen eszköz, vannak termelői szervezetek, sőt szakmaközi szervezetek is, melyek itt fellépnek. Tehát több modell létezik arra, hogy innovatív módon tudjunk működni és megfeleljünk a kap szabályainak, szabályainak és figyelembe vegyük a szőlészet, borászat specifikumát. Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Elemeztük az adatokat, és az derült ki, hogy a gazdaság területe kihat a termelés költségeire. Méret gazdaságosságot lehet elérni, de nem ez az egyetlen elem, amely kihat a termelés költségeire. Ez azért nyilván figyelembe kell venni, de nem ez az egyetlen mechanizmus, amelyel csökkenteni lehet a termelési költséget a szöle, szölészetborászatban. Bizonyos kihatása van tehát a gazdaság méreteinek. Ennél tágabb aspektust kell azonban figyelembe venni. Remélem sikerült válaszolni az összes kérdésre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseket. Átérünk Yes. Yeah. We are going to the next point of agenda. a következő napi rendi pontunkra, ez pedig a bizottság ismertetése a közös az EIP-ről az Európai Innovációs Partnerségről. A KAP reformjának keretében, amely hangsúlyozza az innováció szerepét, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió mezőgazdaságát felkészítsük a jövő kihívásaira, a bizottság azt javasolta, hogy egy innovációs partnerséget hív életre, amelynek célja az önellátó és alacsony kibocsátású mezőgazdasági ágazat. Ez az európai partnerség az érintett feleket összehozná a kutatás és az innováció érdekében. Ez az együttműködés támogatásban részesülne a vidékfejlesztési támogatásból, a vidékfejlesztési alapból. Most pedig átadnám a szót Jerzy Plebának a bizottságtól, aki ismerteti ezt az Európai Innovációs Partnerséget. Parancsoljon öné a szó. Mikrofont kérünk. In the face of tekintettel arra, hogy nő a világon az élelmiszerek iránti kereslet, és többet kell előállítanunk kevesebb nyersanyag felhasználásával. Ismertetném önökkel az Európai Innovációs Partnerséget, az EIP-t, amelynek célja a mezőgazdaság fejlesztése. Február 29-én hagyta jóvá ezt a közleményt a bizottság. Ezt a bizottságot az európai Európa 2020 stratégia keretében kell szemlélnünk, hiszen az EIP hozzá kell, hogy járuljon az intelligens és befogadó növekedés megteremtéséhez, ami kulcsfontosságú a gazdasági válság idején. Engedjék meg, hogy először a kihívásokról beszéljek. A világon az élelmiszerek iránti kereslet jelentősen növekedni fog a világon, 70%-kal fog nőni 2015-ig a FAO számításai szerint. Ez pedig nyilván a az európai mezőgazdaság, mezőgazdaságot is út elé állítja. A világon az egyik fő mezőgazdasági termelőnek kulcsfontosságú szerepe lesz ebben a tekintetben. A múltban az európai mezőgazdaság termelékenysége 20%-os növekedést mutatott évtizedenként. Ugyanakkor ez a nyeresség már nem lesz fenntartható kizárólag a létező technológiák alkalmazásával. A múltban a termelékenységi nyerességet gyakran összekapcsolták a természeti erőforrások túlzott felhasználásával, ami negatív hatást gyakorolt a környezetre a fő kihívás, amelyel meg kell küzdenie a mezőgazdaságnak az elkövetkezendő évtizedekben, az lesz, hogy többet kell előállítani kevesebb felhasználásával, ami egy új növekedési pályára kell, hogy állítsa a mezőgazdaságot, és hogy ezt valóra váltsuk, fel kell használnunk a kutatást és az innovációt minden egyes szinten, és ezt alkalmaznunk kell a különböző struktúrákhoz és fejleményekhez. Ugyanakkor jó néhány szakértő rámutatott arra, hogy egy nagyon fontos szűk keresztmetszet figyelhető meg a mezőgazdaságban alkalmazott innováció terén, mert egyfelől a mezőgazdasági kutatás, másfelől pedig a mezőgazdasági gyakorlat között egyfajta űr figyelhető meg. Az Európai Innovációs Partnerség a mezőgazdaság fenntarthatósága és termelékenysége szempontjából nagy szerepet tölthet majd be. Növelni fogja és könnyíteni fogja az információcserét, a kutatók, a vállalatok, a gazdálkodók, a tanácsadók és a gazdaságokat üzemeltetők között. Innovatív megközelítéseket fog megvalósítani, ezeket majd könnyebb lesz a gyakorlatban megvalósítani, és lehetővé fogja tenni azt, hogy a szükségletekről szisztematikus visszajelzést küldjenek a gyakorlatban dolgozók a kutatói közösségek felé. Ugyanígy a tapasztalatok megosztását és a bevált gyakorlatok megosztását is könnyíteni fogja. Egyfajta katalizátor lesz, és a már létező eszköztárra és struktúrákra fog épülni, anélkül, hogy ezeket megkettőzni. Ez lesz az ereje, az erős oldala és a hozzáadott értéke. Az Európai Innovációs Keret, az innovációs és a versenypolitika lesz az a két terület, amelyre támaszkodik majd az EIP, hogy az innovatív fellépéseket előmozdítsa. The actors of the... Az EIP résztvevői az innovációval kapcsolatos intézkedéseket majd összekapcsolhatják a vidékfejlesztési politikákkal, hogy operatív csoportokat hozzanak létre, teszteljék az innovatív megoldásokat, és terjesszék ezen megoldásoknak az eredményeit. A kulcsfontosságú intézkedések az ismerettranszfert tartalmazzák, a tanácsadást, a fizikai vagyonba, eszközökbe való befektetést és az együttműködést. Ami a kutatás, kutatást és innovációs politikát illeti, ez létfontosságú lesz, ugyanis ismerettet nyújt, alapot nyújt a helyszínen ahhoz, hogy az innováció megvalósuljon. Az EIP szempontjából nagyon fontos területet jelentenek majd a határon átnyúló kezdeményezések, a klaszter kezdeményezések, a demonstrációs projektek, valamint az innovációs központok támogatása. Ez a két szakpolitika egymást kiegészíti és megerősíti. A vidékfejlesztési programok általában a programozási térségeken belül kerülnek alkalmazásra, míg ez a kutatás politika túllépne ezen a kereten, ugyanis innovatív fellépések társfinanszírozásában részt venne határon átnyúló regionális és európai szinten. Annak érdekében, hogy a kommunikációt javítsuk a résztvevő felek között, és hogy a gyakorlatot, valamint a tudományt közelítsük egymáshoz, a bizottság azt javasolta, hogy jöjjön létre egy hálózat, amelynek középpontjában az innováció áll. Ez a hálózat kulcsfontosságú eleme lesz az EIP-nek. Ösztönözni fogja majd az operatív csoportok létrehozását, és támogatást fog nyújtani szemináriumok, adatbázisok és helpdeskek formájában. Továbbá biztosítani fogja, hogy hatékony legyen a kölcsönhatás a mezőgazdasági ágazatok résztvevői között, valamint a tudományos körök között. Egy magas szintű irányító bizottság fogja ezt irányítani. Ez korlátozott számú lesz, hogy biztosítsuk a hatékony működését. Ez az irányító testület éppen ezért nem lesz felruházva döntéshozatali jogkörrel, hanem elindítja a folyamatot, iránymutatást ad az EIP-vel kapcsolatban, egyfajta stratégiai végrehajtási tervet fog létrehozni. Ami az EIP irányítását illeti, a már létrehozott struktúrákra fog épülni, ahogyan azt korábban már jeleztem. A tartalmak, illetve prioritások rugalmas és nyitott módon kell, hogy majd létrejöjjenek. A cél mindenképpen a mezőgazdasági termelékenység növelése és a természeti erőforrások jobb kezelése az ökoszisztémával kapcsolatos szolgálatok támogatása, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer ellátás biztonságának a szavatolása. A bizottság meg van győződve arról, hogy az EIP a mezőgazdaság szempontjából nagyon komoly lehetőségeket hordoz magában, mert segít valóra váltani az intelligens és befogadó növekedést, ami az EU 2020-as e stratégia része Éppen ezért számít az Európai Parlament aktív támogatására, a tagállamok részvételére és az érdekelt felek támogatására is. Ahhoz, hogy ezt az új eszközt alkalmazni tudjuk. Ami a bizottságot illeti, felkérném itt és most az Európai Parlamentet, hogy támogassa az EIP létrejöttét, ahogyan azt a bizottsági nyilatkozatban is megfogalmaztuk. Az Európai Bizottság teljesen tisztában van azzal a ténye, hogy ez a fajta támogatás nem érinteni a bizottsági javaslatban amíg nyitott kérdéseket, amelyek a, a CIP reformjával kapcsolatosak, és amelyek nyilván az EIP-t is érintik. Egy következő lépésben a bizottság létre akarja hozni a különböző eszközöket a hálózathoz, és el akarja indítani ezt a folyamatot úgy, hogy ajánlásokat kell majd megfogalmaznia az irányító testületnek. A bizottság jelen pillanatban ennek a testületnek az összetételét fontolja, de természetesen kimerítő tájékoztatást ad majd a parlamentnek a bizottság, és számít a részvételére és támogatására is. Köszönöm. Thank you, Mr. Pleva, for your presentation. Now we... Köszönöm a bevezetőt, most pedig egy rövid vitát kezdünk. Brémez asszony szeretne beszélni. Az öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az ismertetést az innovációs partnerségről. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő út, egy hálózatot kell teremteni, amelyen keresztül a kutatók és a gazdálkodók közti információcserét javítsuk. Az utóbbi években megállapíthattuk, hogy gyakorlatilag a falnak beszélt mindkét fél, a kutatási eredményeket a gyakorlatban nem lehetett alkalmazni, illetve értelmezni. A szakértők jobban kell, hogy kommunikáljanak a gazdálkodókkal, a gyakorlattal, mert így az innováció lehetőségét is jobban fel tudjuk tárni. Meg kell nézzük, hogy hogyan tudunk kevesebb eszközzel többet előállítani a gyakorlatban. Nem szabad, hogy egymás mellett folytasson párbeszédet a gyakorlat és a, a tudomány. Fontos, hogy a tudomány figyelembe vegye, mi az, amit a gyakorlatban alkalmazni kell tehát ez mindenképpen egy előrelépés lehet. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor az már haladás. Thank you, Miss, Mrs. Köszönöm, Rémez asszony. Horling úr. Köszönöm szépen ezt az előadást. Hát azért annyira egyértelművé még nem vált számomra. Remélem írásban is megkapjuk majd, hogy hogyan is kívánják ezt megvalósítani, hiszen az egész mind nagyon elméletinek tűnik számomra, és a gyakorlatban meg kell nézzük majd, hogy tényleg sikerül-e a különböző kutatási szinteket a gyakorlatban átültetni. Hiszen gyakran másképpen értelmezik a ö, tudományban a különböző dolgokat. Ő lehet, hogy a Reimers kollega lehet, hogy azt mondja, hogy a géntechnológia az, ami fontos számomra viszont lehet, hogy a fenntartható mezőgazdaság az, ami inkább támogatásra szorul. Előtérbe helyezte azt, hogy ugye 70%-kal többet kell termelnünk, mert a FAO ezt mondta nem, a FAO ezt így nem mondta ki, ez csak akkor igaz, hogyha semmi sem változik, akkor 70%-kal többet kell termelnünk, de az is ott volt azért zárójelben, hogy ez nem megvalósítható, hiszen nem tudunk 70%-kal többet termelni, úgyhogy ezt azért érdemes itt pontosítani. Fentartható termelésre van szükségünk, és azon az úton kell haladnunk, amelyet ön is felvázolt. Többet kell előállítanunk, kevesebb eszközzel, ez fontos de maga a rendszer nem lesz képes arra, hogy minden további nélkül többet állítson elő. Köszönöm, Hosling úr. Meggenész asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Vártam ezt a prezentációt, mert érdekes elképzelésről van szó, hogy feltaláljuk a spanyol viaszt. Nagyon sok tagállamban különböző tanácsadó szolgálatok működtek a gazdák számára, és ezek jól beváltak. Azt nem mondom, hogy ez most ismét működhet, talán működhet. Itt a az elvont természetéről a dolog, dolgot illetően kicsit aggodalmai vannak, de a koncepciót támogatom kutatás, ezt átvinni a gazdaságok szintjére, de azt nem tudom, hogy hogyan. Ott van a költségvetés, nem tudom, hogy ez biztosított-e. A mi tapasztalatunk az innovációs partnerségben meglehetősen korlátozott. Most van éppen egy ilyen folyamatban a bizottság talán ezt tisztázhatná, elmondhatná. Nem tudom, hogy ebből milyen tanulságokat vontunk le jó lenne, hogyha ez a kezdeményezés beválna, de az elvet, a mögöttes elvet illetően még kételjeim vannak. Már sokszor elmondtuk, hogy gond van azzal, hogy az ismereteket a gazdaságok szintjére átvegyük, pedig hiányzik ez, és az innovációs partnerség ebben segítene. Igen, elviekben igen a válaszom, de a részletek sokat segítenének. Köszönöm. Nincs több hozzászólási kérelem, hogy az elnök. Most átadom a szót Peva úrnak, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Pleva úr köszönöm a kommentárokat, a javaslatokat. Üdvözlöm azt, hogy általánosságban véve az az elképzelés, hogy a, ezt a kommunikációt beindítsuk, ezt jól fogadták. A közlemény címében a fenntarthatóság is szerepel, nem csak a produktivitás, termelékenység, így a cél nem csak ez utóbbinak növelése, hanem annak biztosítása is, hogy a termelékenység növekedése tartós, fenntartható lesz. Egyetértek azzal, hogy az általam idézett számok a potenciális 70%-os növekedés az élelmiszer igényeket illetően ezt a számadatot bizonyos feltételezések mellett számoltuk ki. Lehet, hogy ez nem pontos adat, nem pontos szám, de még most is látjuk, már most is láthatjuk, hogy a kereslet növekszik, és úgy néz ki, hogy ez tartós lesz. A megközelítésnek ez az egyik célja. Ebben az, idő, az összefüggésben a biotermelés a minőségi a minőségi termelésnek jövője van. Ami a költségvetést illeti, nincs erre nem szántak egyelőre külön költségvetést. A, az alulról felfelé irányuló kezdeményezést támogatják. Egy interfészt szeretnénk létrehozni a kutatók, a tanácsadók, az érdekelt felek, a civil szervezetek és a gazdák között, a termelők között, azért, hogy az ismeretek átkerüljenek a termelésbe, valamint a termelők elmondják a tapasztalataikat a kutatóknak. Ez az egész elképzelés lényege. A költségvetést erre fel lehet használni a vidékfejlesztési projektek esetében, amelyeket az operatív csoportok használnak majd föl. Ezt úgy képzeljük el, hogy az említett csoportok létrejönnek majd az alulról fölfelé irányuló kezdeményezés során. Nem egyetemi jellegű kutatásról van csak szó, elvont dolgokról, nem új kutatásokat akarunk, hanem a meglévő kutatások eredményeit jobban felhasználni. Az összes szereplőt a gazdákat és a kutatókat is be akarjuk vonni ebbe a folyamatba. Itt nem arról van szó, hogy bizonyos technológiákra, speciális technológiákra összpontosítsanak, de a vidékfejlesztési programokon belül fel lehet használni ezen programok pénzalapjait új projektekbe való beruházásra. A megközelítés nem kizárólag egyetemi jellegű, mert ezt rugalmassá akarjuk tenni, amennyire csak lehet. És az összes partnert felhívjuk, beleértve a parlamentet, arra, hogy segítsenek bennünket az elképzelés elindításában, ezért javasoljuk az irányító bizottság létrehozását, amely a megközelítés általános elképzeléseit dolgozná ki. Köszönöm szépen! Köszönöm, Pleva úr. Most a következő napi rendi pontra térünk át, mégpedig a 17-esre. Az előadó kijelölése, ma erről nem tudunk mit mondani, mert nem kell ma erről dönteni. Következő pont. Következő ülésünk. Március 27-én lesz, három órakor Brüsszelben. Ez egy keddi nap. Március 27 kedd. Ennyi. Köszönöm szépen a megjelenést, a részvételt. Ezzel a mai ülést be is fejeztük. Köszönöm a kollégáknak, az ülést berekeztem. Köszönöm a tolmácsok munkáját is, és mindenkiét.